Kezdjük el az ülést, hiszen az idő halad, és már most 15 perc késésben vagyunk. Tehát elkezdjük az ülést, először is fogadjuk el a napi rendet. Mindenkit tájékoztatni szeretnék, hogy Jens Gáján arra kért bennünket, hogy az ő bemutatójának idejét módosítsuk, ez ugye a tízes napi rendi pont regionális stratégiák az Európai Unió térsége számára, és kollégánk azt kérte, hogy az ötös napi rendi pont után vegyük napirendre az ő előadását, hogyha egyetértenek ezzel, akkor egy órával korabb kezdjük a 11 kezdődő napirendi pontot, és 3.30-kor kezdenénk meg ezt a vitát. Hogyha egyetértenek, így módosítjuk a napirendet, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy megszokásunk szerint webstreamen van, tehát eh, hálósugárzáson van az ülés, eh, és jelzem azt is, hogy eh, bizonyos külső körülmények fennállása esetén esetleg módosítanunk kell a napirendet, de ezt elfogadottnak tekintjük, és már is az első napirendi pontra térünk rá azaz a másodikra, a december 17-18-i ülési jegyzőkönyveinek elfogadása. Mindenki megkapta a jegyzőkönyvet, és hogyha az ülés végéig senki nem tesz észrevételt, megjegyzést, akkor elfogadottnak tekintjük. Hármas napi rendi pont az elnök közleményei. Jelenleg semmifajta közlendőm, közleményem, átadandó információm nincsen, és ezzel már is a négyes napi rendi pont vitáját kezdhetjük meg, melynek címa, címe az EU regionális célú állami támogatása eszmecserő az Európai Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságának előadójával. Itt, mint mondtam, az EU regionális célú állami, állami támogatásának új szabályozásáról lesz szó, és anélkül, hogy sokat beszélnék, bevezetem, he, bemutatom Hertian Kopman urat, az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságának állami támogatásokra vonatkozó politikáért felelős főigazgató helyettesétével, aztán pedig a regionális főigazgatóság részére Mártin úr kap szót. Parancsoljon! Kopman úr, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bevezetőt, jó napot kívánok mindenkinek. Igazi öröm is megtiszteltetés számomra, hogy ma reggel, ma délelőtt itt mutathatom be a regionális támogatásokra vonatkozó politikák elgondolására vonatkozó új elképzelésünket. Almunia biztos szeretett volna jönni, de sajnos ma nem ért rá, de nyomatékosítani szeretném, hogy Almunia biztos mindig rendelkezésükre áll ezen kérdésben a párbeszédre, hiszen a parlament fontosan hozzájárul ehhez az eszmecseréhez. Kezdem azzal, hogy a regionális támogatásra vonatkozó irányelv revíziója átalakítása az állami támogatások politikájának átalakításának rendszerébe illeszkedik be, amely politikai átalakulás még az eljárás jogi szabályokat is átalakítja. State Aid Modernization, vagy SEM, így hívjuk angolul, tehát az állami támogatások modernizációja, három célja van ennek egyrészt, hogy növeljük, stimuláljuk a gazdasági növekedést, másodszorban csökkenteni szeretnénk a bürokráciát, harmadsorban pedig biztosítani szeretnénk, hogy a bizottság végrehajtói és ellenőrzői munkájában a legfontosabb esetekre tudjon koncentrálni, amelyek a legnagyobb kihatással vannak a belső piacra. Miért említem mindezt? Most azért, mert az állami támogatások ellenőrzésének változása a kohéziós politika területén az elkövetkező években az állami támogatások ellenőrzését érintő széleskörű változásokra vezethető vissza, és a regionális állami támogatások változása e kérdéskörnek csupán egy részét jelenti. Azért vetem ezt fel, mert az ember egykönnyen elveszíti az áttekintést, hogyha csupán parciális kérdéseket tesz fel. Jól látható ez a csárt itt a kivetítőn. Tudom, hogy ez így nem érthető, de mindjárt rámondom, hogy mi látható ezen a vázlaton. A jelenlegi EU-s kohéziós politika 374 milliárd eurót tesz ki. Ez a 2007 2013 os időszak és ide számítanak a 500 milliárd, e, és ezt kiegészítik az 500 milliárd eurós állami támogatások is. Nos, ennek az összegnek csupán kevesebb, mint 20%-a, tehát 70, kb. 70 milliárd euró tekinthető a cégeknek adott támogatás, ez a klasszikus tétéd állami támogatás, tehát a kohéziós politika nagy része nem tekinthető hagyományos tétét vagy állami támogatásnak. Másodszorban azok az eszközök, amelyekkel a támogatásokat ellenőrizzük, pirossal vannak feltüntetve ezen a csárton. Láthatják, hogy a regionális támogatás irányelv, iránymutatás, ez az első oszlop, a kohéziós politikai kiadások um, közül azon részek, amelyek állami támogatásnak számítanak, uh, ennek csak egy kis részét teszik ki. Kétharmada a támogatásoknak, regionális támogatásoknak más iránymutatások alá tartozik, és egyharmada tartozik kizárólag az állami támogatásokat szabályozó iránymutatások hatája alá. például a kutatásfejlesztési irány mutatás vagy a környezetvédelmi támogatásról szóló iránymutatás hatája alá, illetve más iránymutatások hatája alá. Azaz tehát a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás modernizációja nagyon fontos, de ugyanakkor a regionális támogatásoknak ez a jelenlegi több éves pénzügyi tervidőszakban csak egy kis részét fedi le, és így lesz a következő tervidőszakban is. Nos, a állami támogatások mind, a kohéziós állami támogatások mindegy egyharmada kvalifikálható regionális támogatásnak, és ennek mintegy 60 át tehát az egyharmad 60%-át a bizottság kezeli a bejelentések vagy notifikációk alapján, ahol a bizottság az intézkedések kompatibilitását ellenőrzi, ám 40%-uk ezeknek az intézkedéseknek általános kivételé alá tartoznak, azaz ezeket nem kell bejelenteni a bizottságnak. Mit is akarok mondani? Ezt hiszem, hogy világos. Arra szeretném felhívni a szakbizottsági tagok figyelmét, hogy a állami támogatások rendszerének modernizációjának kontextusába illesszék be a regionális támogatások modernizációját. Két alapvető célunk, célja van a modernizációnak, az egyik fő cél a további növekedés. Ez a cél minden iránymutatásban megjelenik, azon iránymutatásokban, amelyeket átalakítunk. Egyszerűen jobb value for money-t akarunk elérni, több értéket akarunk elérni a pénzünkért az arányosság, az ösztönző hatás tekintetében is a megfelelősége, vagy az appropriateness tekintetében jelesül, hogy odaadjuk a pénzt, ahol erre szükség van. A bizottságnak hatalmas gyakorlata van, és tudjuk sok esetből, hogy Sajnos a pénzt nem mindig azon célokra és azon bölcsesség alapján költöttük, költötték és költötték el, mint ami célra vezető volna, lett volna. Ilyen módon tehát a bizottságnak arra is figyelni kell, hogy egyrészt ne torzítsuk a támogatásokkal, az állami támogatásokkal a belső piacot, másrészt, hogy optimálisan használjuk fel a forrásokat, melyek, nem is kell mondanom, csak korlátozottan állnak rendelkezésünkre. Azaz a bizottságnak, a szakbizottságnak és a tagállamoknak is közös érdeke, hogy a pénzeszközöket hatékonyan használjuk fel, és az új regionális támogatási iránymutatásban, illetve ennek kialakítását szolgáló keretben ezen kérdésekre koncentrálunk. Nagy vita volt azonban ezen kontextusban, a bizottság azon terveit illetően, melyben a bizottság meg szerette volna, meg akarja tilteni a nagy cégeknek való állami támogatását az úgynevezett C-régiókban. A C-régiók a fejlettebb a régiók, ahol az fűre jutó GDP az EU átlagának 75-90%-át teszik ki. Nos, ezek a C régiók olyan területek, ahol a tagállamok nagy szabadsággal rendelkeznek a támogatások átadásában. Méreható kutatásokat végeztünk, meg egyébként a DJ Régióban dolgozó kollégák is kutatásokat végeztek, és a kutatások azt mutatják ki, hogy a C régiókban nagy cégeknek átadott támogatás voltak éppen nem változtatja meg ezen nagy cégek viselkedését. Azaz voltak éppen ugyanúgy folytatják a tevékenységüket, körülbelül ugyanannyi pénzt fordítanak a kiadásaikra, mint amit tettek volna az állami támogatás nélkül. Nos, ezek a nagy cégek persze határokon túlnyúló módon tevékenykednek, nemzetközien tevékenykednek, és um, ilyen módon uh, aránytalanul sok támogatást kapnak, rengeteg kutatási bizonyítékkal tudom ezt alátámasztani. Arra is van példál, példánk, hogy ezek a cégek támogatás shoppingot hajtanak végre, tehát Európában öm, egész egyszerűen az állami támogatások begyűjtésére, begerebjézésére koncentrálnak, öm, meghökkennének hogyha a tíz legnagyobb kedvezményezett listáját megmutatnám önöknek minden országban, akkor láthatnák, hogy általában ezek ugyanazok a cégek, akik ugyanazon tevékenységre, ugyanazon projektre más-más kormányoktól gyűjtik be a támogatást. Az átalakítási projektünk fő célja az, hogy megalakítsuk ezt a fajta aid shoppingot, vagy támogatás shoppingot, és ezzel most biztosítani szeretném önöket, ezzel a reformmal nem a kohéziót akadályozzuk meg, hanem sokkal inkább a visszaéléseket. A kis és középvállalatok támogatása sokkal hatékonyabb, mint az, az, hogyha nagy cégeket támogatunk. Ez a felismerés éretben állunk. Nem akarom azt mondani, hogy a nagy vállalkozások ne játszanának fontos szerepet a gazdasági növekedésben. Távol legyen, hogy ezt mondjam, ám azt mondom, eh, bizonyítékokra alapozva mondom, hogy az nagy cégek támogatása nem éri el a kitűzött célt. Két szempontot kell itt még figyelembe venni. Egyrészt, ahogyan a díja is mutatja, vannak más iránymutatások, amelyek a nagy cégek eh, bizonyos eh, célú, mondjuk kutatás-fejlesztési innovációs támogatását teszik lehetővé, illetve környezetvédelmi támogatását, eh, támogathatóságát teszik lehetővé, mondjuk az energiahatékonyság területén. Erre továbbra is lehetőség lesz az egész unió területében, a C régi, régiókban is, tehát nem arról van szó, hogy a bizottság be akarná tiltani a nagy cégek támogathatóságát, és mindez megfelelően megfelel a kohéziós politika, politikára vonatkozó rendelettervezeteknek, melyek jelenleg a különböző grémiumok asztalán fekszenek. Almúnia biztos és bizottsági alelnök is jelezte, hogy a szereplőkkel, a piaci szereplőkkel és az érintettekkel tárgyalást indítunk az úgynevezett surgical exemptions, tehát a sebészi pontosággal meghatározott kivételek meghatározott tekintetében, abban az esetben tehát, hogyha egy ilyen cérégiós nagycég támogatása valamilyen módon mégiscsak elérni a támogatás széljét. Ebben az esetben kivételt lehet tenni. A hozzáadott érték határozza meg tehát e, a reformot, de ezen felül van egy további szempont is. Mégpedig az átláthatóság és az értékelhetőség, vagy a transparencia és az evaluáció szempontjait sokkal jobban kell érvényesíteni. Az a cél, hogy megfelelő információval rendelkezzünk a, támogatások felhasználásáról, kedvezményezetjeiről, és mind a civil társadalom, mind a civil társadalom demokratikus képviselete, például a parlament megfelelő ellenőrzéseket áttekint és folytathasson. Fontos tehát, hogy az adatokat úgy tegyék publikusra, úgy publikálják, hogy ez mindenki számára hozzáférhetővé legyen. Másrészt, a másik fő szempont, amelyet követünk, a kiadások szempontja. Ugye sok kiadás az úgynevezett szkémeken eh, keresztül történik, és azt gondoljuk, hogy ez, ez kímek, vagy terve, rendszerek hatékonyságát is folyamatosan vizsgálni kell, hogy elég hatékonyan működnek-e. Minél nagyobb egy szkém, egy ilyen támogatási rendszer, annál inkább meg kell vizsgálni, hogy hatékonyan működik-e. Fontos, hogy egymás tapasztalataiból is tanuljunk, és ezzel is tökéletesítsük a rendszert. Elnök asszony, azt hiszem, hogy a fő politikai itt a reformnak elmondtam, mondanom se kell, rengeteg technikai részlet is van, de ezekre majd a kérdések körén térünk vissza, köszönöm. Úgy hiszem tényleg érdemes meghagyni a kérdés felelekre az időt, és most megadom Nikolas Mártinnak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy felvázoljam, hogy a folyamatban lévő egyeztetések során mi bontakozott ki az állami támogatások modernizációja témában, illetve az iránymutatások keretében a kohéziós politika, illetve az állami támogatások politikája megkülönböztetendő, de a kettő egybe is ér, van közös területük. A kohéziós politikát érintik az állami támogatást tiltó szabályok. Úgyhogy a megállapításainkból hármat emelnék ki. Az egyik, hogy egyszerűsíteni kell, hiszen a tevékenységünk lényege a bizottságnál az volt ez idáig, hogy a források elérhetőségét szeretnénk javítani. Azután a következetesség igénye a második megfontolás amelynek keretében az egyedi megfontolásokat kell érvényesíteni. Az állami támogatás nem szabad, hogy szükségtelen adminisztratív terhet eredményezzen. Az irányító hatóságok, illetve a közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek oldalán is érvényes ez. Ami pedig a következetességet igény érinti, ez a szakpolitika szintjén kell, hogy megvalósuljon. Tehát párhuzamosan kell, hogy működjenek egymással összhangban a szakpolitikák. És itt felmerül a nagy vállalatoknak a kérdésköre, erre majd visszatérek. Valamint a hatékonyság. Ez az egyik alapvető célja a kohéziós politika szabályozási csomagjának, hogy a felhasználás hatékonyabbá váljon. Tehát ez is egy nagyon fontos szakpolitikai kérdés és természetesen a következetesség részletesebb szinten megfontolása kerül a regionális támogatások iránymutatásai keretében, illetve a térképek igénybevételében. És ami az egyedi sajátosságokat illeti, az a területi együttműködés európai szinten a kohéziós politika égisze alá tartozik ez, és határon átnyúló megfontolásokkal is jár. Tehát az egyszerűsítés, a következetesség, illetve az egyedi sajátosságok. Nem csak a regionális támogatások rendszerében merülnek fel, ahogyan Jántól hallhattuk, általános jelentőséggel bírnak az állami támogatás, illetve a kohéziós politika, valamint a K plusz F, illetve a egyéb szakpolitikai megfontolások is ezzel párhuzamosan kell, hogy érvényesüljenek. A területi dimenzió így valósulhat meg az állami támogatások megvalósításában. És itt jutunk el a térképekig, vagyis ott kell koherenciát biztosítani, hogy a kohéziós politika az egyes régiókban következetesen egyenletesen hogyan valósul meg, illetve az állami támogatások a regionális iránymutatásokkal mennyire vannak összhangban. Konzultatív szakaszban tartunk jelenleg. A regionális, illetve városfejlesztési szakpolitikával foglalkozó főigazgatóság vizsgálja ezeknek a területeknek a részleteit. És ennek során a konzultatív dokumentumban láthatják is, hogy felmerültek a gályos kérdések, területek, ezekkel foglalkozunk. Például a támogatás megfelelősége az egyik ilyen. Ezt az elvet az állami támogatások rendszerébe szeretnénk beépíteni a kohéziós politika végrehajtása szemszögéből. Tehát megszületett a döntés, hogy egy adott programon belül adott cél érdekében kell támogatást nyújtani, ennek a következetességét kell átvezetni. És ez visz bennünket az egyszerűsítés igényéhez. Az egyedi sajátosságok témája kapcsán említettem a területi együttműködéseket, és erre vonatkozó rendelkezések is vannak. az az álláspontunk alakult ki, hogy sikerült következetessé tenni a rendszert, elkerültük a következetlenségeket, anomáliákat. Maradtak még nyitott kérdések a tagállamokkal folytatott konzultáció során, ezeket meg kell vizsgálni. Például a térképeknek a következetessége az egyik ilyen szempont például a kategóriák elosztása a kohéziós politika keretében, referenciaként a 2007-9-es időszak adataira épül majd. És a viszonyítási időszak a regionális támogatások számára 2008-10 közötti periódus. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy az adatok rendelkezésre állnak-e, illetve hogy ebből nem adódnak-e nagy eltérések. szimulációkat folytattunk, és úgy tűnik, hogy az eltérések meglehetősen korlátozottak, de részletesen is meg kell ezt vizsgálni, hogy igényel ez kiegészítő intézkedést, hogy az anomáliákat elkerüljük. Ami a nagyvállalatoknak a támogatását illeti, itt természetesen nagyon hasonló a megközelítés a kohéziós politikában alkalmazotthoz. Önök is tudják, hogy számos alkalommal szerepelt itt a vitán a, az Európai Bizottság javaslata, meglehetősen korlátozó volt a nagyvállalatok támogatására, hiszen különböző bizonyítékok utalnak arra. A verseny főigazgatóságnak a tanulmánya szintén arra mutat, hogy a kis és középvállalkozások hatékonyabban tudják felhasználni a támogatást, mint a nagyvállalatok. A munkahelyek teremtését hatékonyabban szolgálja a KKV-k támogatása, mint a nagyvállalatoké. És ezért vettünk fel korlátozó álláspontot. Folynak a tárgyalások a oldalú párbeszédben a tanács, a parlament, illetve a bizottság részvételével Nincs még végleges álláspontunk ebben a kérdésben, de az Európai Bizottság tartja magát ahhoz a megközelítéshez, hogy az eddigiekben látott korlátozásokat fenn kell tartani. Tehát a nagyvállalatok támogatását célokhoz kell kötni, célterületekre kell leszűkíteni. Ott, ahol egyértelmű a kutatásban, innovációban, energiahatékonyságban kimondottan, hogy előnyel jár a támogatások tehát itt is egy nagyon széles körű megközelítés érvényesül. Az említett kérdések kapcsán, tehát leszögezhetem, hogy nincsenek jelentős aggályok. Úgyhogy a következő hetek során a belső folyamat tovább halad, és szeretnénk következetesen eljárni az iránymutatások végleges változata előállítása során. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jean-Paul Delanot szeretném a Régiók Bizottsága részéről felkérni, aki egyébként a regionális támogatások iránymutatásai előadója volt, hogy vegye át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm a meghívást. A régió bizottsága nevében szeretném elmondani az álláspontunkat a 2014-2020 időszakra vonatkozó iránymutatások kapcsán. Tehát köszönöm szépen a régiók bizottsága nevében is a meghívást. A nehéz helyzetben lévő régiók támogatása nagyon fontos, és az európai Unió szerződéseiben szerepelnek korlátozások az állami támogatásra, illetve a vállalkozásoknak a támogatását ahhoz kötöttük, hogy a területi fejlődést szolgálják. A helyi önkormányzatok, illetve hatóságok szinte egyhangú állásfoglalást fogadtak el a regionális célú fejlesztések felhasználására az Európai Bizottságot arra kérik, hogy az állami beavatkozás lehetőségét ne korlátozzák, hanem hatékonysági célhoz kössék, hogy a régiók felzárkózhassanak, gazdaságilag fejlődhessenek. A gazdasági, illetve társadalmi, szociális válság oda vezetett, hogy az állami segély, segítség egyre inkább szükséges a régiók fejlődését kell, hogy szolgálja, és ez egy érzékeny kérdésé vált számukra. Az Európai Bizottság kizárólagos illetékességébe tartozik ennek a meghatározása, de a regionális célrendszerek fényében számunkra elengedhetetlennek tűnik, hogy a területek érdekében és az európai polgárok érdekében a tárgyalási asztalra kerülhessenek a tények. Az Európai Bizottság január 14-én tette közzé, és bocsátotta nyilvános vitára a tervezetét. Úgyhogy ennek keretében szeretnénk, hogyha önök is velünk együtt véleményt nyilvánítanának. A régiók bizottsága már előzetesen elmondta a véleményét az európai térségek fejlődése, fejlesztése megközelítésben. A régiók bizottság az Európai Bizottsággal együttműködve már is előrelépett a szöveget alakítva. A legutóbbi plenáris ülésünkön Joachim Elmonyi biztos úr a regionális célú támogatások létszám határát lejjebb szállította, egyetértett azzal, hogy felül kell vizsgálni az eredeti javaslatot, és ez jó hír, segíti a régió gazdaságának a növekedését. Az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy még rugalmasabb legyen. A további korlátozások úgy gondoljuk, hogy komoly hibát jelentenének, és a válságot súlyosbítanák. Már is nehéz helyzetben vannak ugyanis a régiók. Tehát szeretnénk, hogyha a gazdasági, szociális és területi kohéziót sikerülne harmonikus módon növelni, hogy az Európai Unió egységes szerkezetet vehessen fel. Az említett háttérben mondom tehát a, az igényeinket. Az első igényünk, hogy a regionális célú támogatások a kohéziós politikával összhangban álljanak. Legyen koherens a megközelítés, ezt szeretném hangsúlyozni. És ez pedig azt jelenti, hogy valamennyi átmeneti régiót egyformán kell kezelni, és nem szabad éles határokat vonni a különböző támogatható és kevésbé támogatható kategóriák között. A történelmi és a nem történelmi régiók között igazságtalan a megkülönböztetés, a gazdasági nehézségek sokszor hasonló mértékben sújtják ezeket a térségeket. A versenyképesség nagyon sok esetben sérült számos területen, és a GDP 80%-os elvágó határát rugalmasabbá kell tenni. Az elméletben versenyképes régiók és sok esetben nehezen birkoznak a jelenlegi problémákkal. Nem tudnak felzárkózni a fejlettebb régiókhoz az állami támogatások korlátozását is szeretnénk, hogyha a koherencia jegyében összehangolná a kohéziós politikával az Európai Bizottság. Szeretnénk, hogyha elkerülhetővé válna a dömping gyakorlat, amely egyes vállalkozások életében megjelent, és ezért a 250 főt foglalkoztató vállalkozások elvágólagos támogathatósági határa és indokolatlan. Rugalmasabbá kellene tenni ezt a rendszert, mert hölgyeim és uraim, hogyha ezek családi vagy helyi vállalkozások, akkor továbbra is a helyi gazdaságnak a motorjaiként szolgálnak, illetve működnek, és ezért kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a definíciót vizsgálja felül. Tehát töröljék el a 250 alkalmazotti korlátot a kis és középvállalkozások meghatározásában. Tehát nagyobb rugalmasságot kérünk. Az európai ipar, illetve gazdaság jövője forog kockán. A régiók bizottsága emellett nagyon odafigyel arra is, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások finanszírozását hogyan szabályozzák. Az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy a versenyhelyzetet segítse, és valóban korlátozza a támogatások lehetőségét az ilyen szolgáltatásoknál. Továbbá szeretném a figyelmüket arra is felhívni, hogy a de minimis szabályok és felővizsgálandók 200 ezer euró a jelenlegi összeghatár. Szeretnénk ezt fél milliárd 500 millió euróra 500 ezer euróra emeltetni. És ez nagyon sok esetben a ritkán lakott régiók életében lenne fontos, hiszen ott szakszerű beavatkozást csak ezt az összeghatárt megemelve lehet foganatosítani. És a regionális támogatások a nehéz helyzetű régiókat kell, hogy elérjék, és az egyedi sajátosságokat is tekintetbe kell venni. A régiók bizottsága továbbra is nagyon fontosnak tartja az ultraperiférikus régióknak, a legkülső régióknak a támogatását, illetve ott, ahol demográfiai vagy földrajzi hátrányban szenved egy régió, például a hegyvidéki, illetve a sziget régióknak a támogatása kell, hogy előtérbe kerüljön. Az Európai Bizottságtól ennek a figyelembevételét kérjük. A helyi versenyhelyzetet kell erősíteni differenciált megközelítést alkalmazva az egyes régiók helyzetére. valamint az Európai Parlament, illetve a mi közgyűlésünk is ezeket a régiókat képviselve tárgyalja ezeket a kérdéseket, illetve témákat, tehát szeretném a támogatásunkat felajánlani, keresenek bennünket, és köszönöm szépen a lehetőséget. Konstanza Krél következik, mondja az elnök. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, úgy gondolom, hogy akkor, amikor a bizottsági dokumentum megjelent, akkor jelentős visszhangot váltott ki, mert olyan szakpolitikai területeket céloz meg, amelyek egymással erősen összefüggenek, viszont nem alkalmazott következetes megközelítést. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottsággal való együttműködésben nagyon körültekintően kell eljárnunk, hogy azt, amit a kohéziós területen elhatároztunk, azt valóban beleillesszük a verseny erősítése elképzelésekbe is, illetve ebbe a megközelítésbe. És úgy gondolom, hogy az iménti prezentációk során számos kérdés felmerült, ezeket szeretném én részletesebben áttekinteni. Äh, Persze. Ezt a témát, az egyszerűsítés témáját elfelejthetnénk, hogyha ilyen módon dolgoznak fel ezt a kérdést. A kommentárjaiból, az észrevételéből azt veszem ki, hogy ezt a bonyolítást el akarják kerülni. Nos, persze a versenypolitika és a kohéziós politika mégiscsak két különböző dolog, hiszen a kohéziós politikában együttdöntési eljárás van. És valóban a nagy cégek tekintetében úgy tűnik, hogy a tör jogalkotás két partnere más véleményen van, mint a bizottság. Mégpedig mi azt gondoljuk, hogy lehetséges kell, hogy legyen, hogy a nagy cégek számára is hatást támogatást biztosítsunk. Az a 60-80 milliárd euró, amelyről ön beszélt Kopman úr, nem tűnik soknak. És még az alacsonyabban fejlett régiókban sem jelent ez problémát. Legfeljebb inkább a köztes kategóriába tartozó régiókban, hiszen a KKV-k támogatását szolgáló rész ezekben a régiókban sokkal nagyobb. Hiszen itt három, maximum négy prioritást lehet kiválasztani, amelyeket a regionális, illetve a kohéziós alapból egész egyszerűen meg lehet szólítani és ki lehet szolgálni. És valószínűleg itt jelentkeznek majd a problémák. Ezen felül pedig, és a múltban újton újra ezzel a problémával álltunk szemben, ezen felül tehát Hogyha különbségek mutatkoznak a jobb, a kevésbé és a jobban fejlett régiók között, akkor a cégek körében felhorgad a gondolat, hogy áthelyezzék a telephelyüket, illetve a termelés székhelyét. És így persze az a régió, amelyben a cég marad, sokkal rosszabb helyzetbe kerül, hogyha nem mondhatja azt, ha megfenyegetik kvázi, hogy rendben van, adok neked támogatást. Nos, ezzel a diskrepanciával évek óta foglalkozunk a parlamentben, és ezt a diskrepanciát az önök felvetése sem oldja meg. Úgy gondolom, hogy lehetőség szerint meg kell akadályozni, hogy a cégek ilyesfajta támogatási szempontból helyezzék át ezt tá- gyártóhelyeiket. Ezt meg kell akadályozni, mint mondtam, és még egyszer meg kell gondolni, hogy milyen szabályokkal lehetne célt szolgálni. Biztosítandó, hogy a kohéziós politikának ellentmondó lépéseket tegyenek a cégek. I would like... Köszönöm, Konstanca. Fel, meg, szeretném tudni a kollégák, hogy szeretnének-e most kérdést feltenni. Most 11-en jelentkeztek mostanáig, és, és ezt a listát lezárnám, és ez azt is megmutatja, hogy a kérdéseket majd nagyon röviden kell feltenni. feltenni. Lambert kérem. Köszönöm szépen. Én azt szeretném elmondani, hogy együtt döntés eljárás zajlik most számos aspektusban, és külön kohéziós politikát alakítunk ki, amely sokkal inkább a tematikus koncentrációval foglalkozik. Amikor azt látjuk, hogy a bizottság ilyen javaslatokkal áll elő, és mi, nekünk más az álláspontunk, amit kor, már korábban is elmondtunk az előző periódusban, a tényleges időszakban. És most itt van ez a vita, információkat cserélünk ki, és szerintem ez nem elég. Hogyha um, haladó módon már egy jelentést sem kéne csinálnunk. Annyit szeretnék tehát elmondani, kérem tisztázzák azt az álláspontot, amit mi elfogadtunk, és azt a odavezető utat is. Nagyon örülnék, hogyha e, kollégák nagyon kiegyenlített kéréseket készítenek elő a plenárisra. Nekünk e, politikai munkánk van, nekünk nem kell leülni és eldönteni a kategóriákat. Azt kell megnézni, hogy hogyan használjuk ezeket fel hogyan foglalkozunk a sűrűn lakott területekkel, és ezt ellenőriznünk is kell egy eh, teljes vitában. És amit Kostánc is mond, mondott, gondolkodunk el a delokalizációról is, és arról, hogy ez mennyire fontos a mi vitánkban. Tehát eh, hagyj koncentrálják csak a mi szerepünkre. És ezt politikailag kell megfogalmazni a szükséges szinten, bár tudom, hogy a bizottságnak eh, megvan a maga eljárása, de nekünk ezt parlamentként kicsit tovább kéne ö, tolnunk. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök. Viktor Bostináru következik. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Nagyon időszerű a vita, hiszen elő, most először beszélünk a kohézióról és az állami támogatásról egy olyan időszakban, amikor Európai jövőről van szó hogy milyen gazdasági szerepet játszik az uniónk a jövőben, milyen globális versenyképességet foglal el a jövőben. Egyes dogmák, amelyek korábban irányítottak minket, egészen mostanáig megbuktak a válságban. Az egyik ilyen dogma a közfinanszírozás pri, privát pénzek eh, szerint azt mondtuk, hogy az állami támogatás az eh, nehézkes és buta, a, magás, a magánmegoldások pedig a, eh, általános gyógyír mindenre Eh, az államokban, Kanadában és az Európában készített eh, tanulmányok azt mutatják, hogy a vállalati eh, vezetőség lehet, az állami vezetés lehet legalább annyira versenyképes, mint a magánvállalat. A második dogma az volt, hogy a harmadik szektor, illetve a gyártóipar milyen ellentétben áll. Mindig azt mondták, hogy ez a jövő, de most a válságban volt egy jelentős tanulság, amit le kellett vonnunk. Azok az országok és azok az államok, amelyeknek hatalmasabb, nagyobb gyártókapacitása volt, ők sokkal jobban jöttek ki a válságból szemben azokhoz, azoktólhoz képest, amelyek a harmadik szektoron nyugodtak. Hasonlítsuk össze Németországot és az Egyesült Állam Királyságot, vagy Romániát, Magyarországot, amelyeket ahol nagyon leépítették az ipart, hasonlítsuk össze ezeket másokkal, amelyek jobban haladnak, például Kínával. A harmadik dogma az volt, hogy Európa jelentősen delokalizálja ipari eszközeit a profit reményében, de mi nem csak gyártást, hanem know-how-t is importálunk, külön, többek között Kínának is. Kéne egy szakpolitika, amely foglalkozik ezzel a delokalizációval, mert ha nem, akkor más országok lesznek, luxemburgi román esetek, és így tovább így kell ezzel a problémával foglalkozni? Vagy kell panackodni? A kohéziónak ezzel kell foglalkoznia, van-e, tovább, van-e továbbá ipari válság Olaszországban? Továbbá következő dogma a kicsi az gyönyörű, rendben van, szép dolog a, a kicsiség, de hogyha a válság eredményeit nézzük, azt láttuk, hogy a kicsi ugyan gyönyörű, de már nem repül tovább, nem, repül, nem termel olyan e, szépen, ahogy korábban. Miért is? Azért, mert e, kicsiség, a, a kisvállalat kevésbé releváns, mint munkahelyteremtő erő, sokkal e, jobban ki, ki van téve a válság hatásainak, e, és a kockázatoknak, sokkal kevésbé fér, jut hozzá hitelhez, sokkal kevésbé versenyképes globális szinten. Mi a fejlődés ma motorja? Nézzük meg a német gazdaságot, vagy a kínait. Vajon az a kis, kisvállalkozók hajtják? Melyek azok a vállalatok, amelyek eh, jelentős befektetést végeznek kutatásfejlesztésbe? Vajon a kisvállalatok? Nem, bizony. Legalábbis eh, az én olvasatomban. És végül, milyen szerepet kap Európa hogy folyamatosan a kutatásfejlesztésre hagyatkozzon. A kijelentés, a hivatalos álláspont nagyon szép, a 2020-as, 2050-es stratégiák nagyon szépek, de ha megnézzük a tényeket, Bloomberg 2011-ben az államok és a régiók hozzájárulása a fejlesztésben a megújuló szektorban, ahol bajnokoknak kiáltottuk magunkat. Az első pedig Kína, a második Németország, Eh, és az egyetlen kivétel Európában, és a harmadik helyen az Egyesült Államok van. Eh, elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Az utolsó megjegyzésem az, hogy ha komolyan akarunk beszélni, ha komolyan akarunk le, leülni és stratégiát kialakítani azért, hogy az ipar gyártóképességet fejleszünk Európában, akkor az állami támogatás, eh, valamint a kohéziós politika hozzájárulásával ez a tanulmány csak egy újabb gyönyörű intellektuális gyakorlat, de 2020-ban majd rájövünk arra, hogy a stratégia megbukott. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, Viktor. Jan Oldrich következik. Köszönöm, elnök asszony. Lambert szavaihoz csatlakoznék, ő az Európai Parlament szerepéről beszélt. Lehet, hogy az ismeretem korlátozottak, de Jelentős különbséget látok itt. Az egyik eh, az, hogy a bizottság milyen álláspontot foglalt el a makroökonomiai elemzésekről, ez az objektív adat, ha jól tudom, és ez azt elmondja, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz a belső piac számára. Ezt eh, áttárgyalták, megjelentették, és most ez a szentírás eh, számunkra állami támogatásának tekintetében a következő hét évben. A másik elem, elem a politikai vita, Mit lehet megváltoztatni politikai döntéssel? A kérdés az, hogy mi a fontosabb, és mi a fontos rész az objektív tudásnak és elemzésnek, és mit lehet megvitatni a politikai testületekben. Hadd idézek egy másik példát. A bizottságban arról beszéltünk, hogy vajon adjuk-e meg a mutatókat, legyen-e az jogszabályi e, iránymutatás, vajon a bizottság azt akarja, hogy módosítsuk-e ezeket a mutatókat, vagy vajon a politikusok felvet, e, felismerték-e a mutatók e, lényegét, vagy ez objektív tudása. Ez a fontos, hiszen számos példánk van. Például én magam az kutatásfejlesztési előadó vagyok, folyamatosan látom a nagyvállalatokat érintő vitákat, és amikor ők azt mondják, hogy a nagyvállalatok rosszak, az azt jelenti, hogy a nagyvállalatokra vonatkozó szakpolitika nem hatékony. Én ezt szűrtem le az európai eszközök nem szubvenciós pénzek, hanem azoknak az eszközei, hogy politikát alakít, szakpolitikát alakítsunk ki. A kérdés tehát az, hogy vajon a szakpolitika az, aki a kisebb vállalatoknak adja a pénzt, az az, az érvényese, és lehetséges-e, hogy a nagyvállalatok Európában megkapják a pénzt, és nem teremtenek új munkahelyet, mert az botrányos lenne. De vajon a botránya az oka annak, hogy ne támogassuk továbbá a nagyvállalatokat. A politikai logika mást mond. Egyetértek az elemzéssel, hogy milyen a tendencia, de a kérdés az, hogy mit kéne tennünk. Például mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a KKV-k a nagyvállalatoktól függnek, a legtöbbjük. Ezért javasoljuk azt, hogy teremtsük meg a lehetőségeket a nagyvállalatoknak, amelyek KKV-kat foglalkoztatnak, és nézzük meg e, a politikán következményeit, és nézzük meg, hogy mennyire hatékonyak ezek, nézzük meg, hogy mennyi munkahely jön létre, ne jelentsük ki ortodox módon azt, hogy nem támogatjuk a nagyvállalatokat, hiszen politikusként ezzel nem lehet egyetérteni. Nézzük meg az elemzéseket, de még mindig folyik a háromoldalú tárgyalás. Az a kérdésem, hogy ha egyetértünk valamiről a háromoldalú tárgyaláson, és létrejön egy szöveg, amely ellentmond annak, amiben mi egyetértettünk, akkor mi a fontosabb? Ez egy fontos kérdés, hiszen megnyithatjuk az ajtót, mindenki nagyon örül neki, és aztán ők, önök bezárják az ajtót. Ez, így egyszerűsítjük le az Európai Unió munkáját, Ezt a lehető leggyorsabban meg kell oldanunk, hogy a kedvezményezek ne, ne, ne veszítsenek el semmit. Kérem, értsenek meg minket is. Mi megvédjük a nagyvállalatokat, és nem azért, mert szereti, szeretjük a multinacionálisokat, hanem azért, mert fontosnak tartjuk azokat a KKV-k esetében. Hiszen a, a KKV-k pedig a nagyvállalatok segítségével tudnak élni. Vannak KKV-k, amelyek teljesen hatástalanok, mások viszont nagyon termelékenyek, Hozzátennék még, dol- még egy dolgot a regionális támogatások kérdésében. Mi, mi történik az ICT állam, állam támogatásával az Európai Unióban és a Connecting Europe Facility-val, amely egy csodálatos program. Vajon készen van-e már az ICT szektor támogatási politikája, hiszen közhálózatról van szó, ahol magánvállalatok működnek, én nem olyan országban ta, tanultam, mint Bostonáról, ahol a, én nem azt tanultam, hogy a magánvállalkozás rossz, és, a közalak, és az állami az jó, hanem pont fordítva. És még egy nagyon rövid dolgot szeretnék mondani. Energiahatékonyságot szeretnénk elérni a lakhatási projektekben. Vannak magánvállalkozások, mi a helyzet az állami támogatásban ezen a téren? Ezek az apróságok nagyon fontosak. Reméljük, hogy a különféle főigazgatóságok közti koordináció egyetemű lesz, és létrejön ez az álom, hogy ami meg, kitalálunk valamit, és önök követik azt, amit kitaláltunk. Elnök, Kerstin Westphal szólhatnék hozzá, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindez, amit Jan Ulbricht mondott, azzal teljesen egyetértek, de azt gondolom, hogy sokan így gondolkozunk. Van egy konkrét kérdésem. Németországban, Ausztriában és Olaszországban is ö, vannak olyan régiók, amelyeknek egészen jól megy a soruk, és ezért valószínűleg a következő tervidőszakban nem jogosultak a támogatásra. Másrészt ezek határrégiók és olyan országokkal határosak, amelyekben a régiók a legmagasabb támogatást kapják, mondjuk Szlovéniában vagy Csehországban. És attól félek, hogy a cégek néhány kilométerrel odébb mennek, odébb vonulnak azért, hogy a legmagasabb támogatási térségben begyűjtsék a támogatást. Konkrét kérdésem tehát az, hogy mit gondol a bizottság arról, hogy egy speciális területi támogatási alapot hozzanak létre, annak érdekében, hogy ezen határrégiókat megsegítsük, ahol a támogatás közötti különbség a két régió között egyre nő. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kerstin, hogy ilyen rövid voltál. Az első kérdés a sajátommal fejezném benne, vajon hogy döntött a bizottság a, lak, a lakossági lefedettségről az egyes tagállamok esetében? És aztán még nyolcan szeretnének, szeretnének kértést feltenni, úgyhogy most megadjuk a lehetőséget, hogy válaszoljanak. Köszönöm szépen a gondolatébresztő kérdéseket és azt is, hogy véleményezték saját eh, eh, bizottsága kapcsolatos eh, ambícióit. Hadd kapcsolódjak azokhoz a kérdésekhez, amelyek közösek voltak különféle megjegyzésekben. Az egyik kérdés, amelyet önök felvetettek, a delokalizációval foglalkozik, és hogy mit tehetünk az útmutatónkban én annyit szeretnék erről mondani, hogy kétféle delokalizáció zajlik Európában, illetve Európán kívül. Ezek az útmutatók innovatívak, új feltételeket fogunk követelni a delokali, Európán belüli delokalizációról, amelyet könnyebb kimutatni amikor a delokalizáció szegényebb régióból történik, azt nem teszük lehetővé, és hogyha a delokalizáció támogatással hozzák létre, akkor a, az, annak tekintetében majd fokozzuk az ellenőrzést. Ezt a kérdést már megvizsgálta a Régiók Bizottsága is, és más érdekeltek is. Ami a kül- külvilágot érinti, nagyon nehéz megmutatni a folyamatot, de azt fogjuk elfogadni az új mutatónkban, hogy megnézzük a vállalkozások további költségeit. Hogyha egy vállalkozás megmutatja, hogy külföldön jót tesz neki a támogatás, és költségesebben működne Európában, akkor lehetővé tesszük, és ez vonatkozik a külső tényezőkre is. Ezek fontos innovációk, újítások. Visszatérve a nagyvállalatokra szerintem nem szeretném ismételni magamat, de fontos három dolgot elmondani. Az egyik az, hogy nem akarjuk bűnbakká tenni a nagyvállalatokat, ez teljes félreértés annak, amit én nem elmondtam. Nem szeretnénk őket törvényen kívül helyezni, csak a, a C régiókban, a kezdeti beruházásokban nem tesszük lehetővé, de van számos lehetőség, ahogy a parlament is hangsúlyozta, hogy a nagyvállalatok támogatásban részesüljenek, és ez a legfontosabb. Ezen túl a második dolog, amit el akartam mondani, a C régiók azok a régiók, válaszol kérdésre az előadó, amelyek fejlettebbek. Ezt az aggodalmat is szóvá tették, hogy vajon megtiltjuk-e a, a regionális támogatást olyan nagyvállalatoknak, amelyek amelyeknek nincs kutatásfejlesztési célkitűzése. Nem javasoltuk azt, hogy ezt csak, csak a árégiókra korlátozzuk, ahol nagyon fontos, hogy ezt feltüntessék a saját feljegyzéseikben, de mivel most tanulmányozunk azoknak a lehetőségét, hogy miként lehet bizonyos körül feltételek alapján és ezeket a feltételeket majd megvitatjuk, kivételeket tenni e, ez alól a C-régiókban is. Az át, önök által hivatkozott politikai folyamat, e, ahol ö, e, jogszabályi döntés született erről, ezt is szeret ezzel kapcsolni. A probléma tehát szerintem sokkal kisebb és nem, nem lezárt fejezet, ahogy ezt a bizottság is jelezte. Ami a követ, ami a térképek következetességét illeti, Nikolász már válaszolt a kérdésre, nincsenek jelentős inkonzisztenciák, eltérések. Vannak különbségek, hiszen a szakpolitikák eltérnek, és a célkitűzések, de de nem szeretnénk ezeket az eltéréseket elmélyíteni, hanem inkább kiegyenlíteni. Két konkrét dolgot is említenék. Néhányan felvetették, hogy jó lenne ezeken a térképen transz, transz, átmeneti régiókat kijelen, kijelölni, és ezt megtanulmányoztuk, de úgy gondoljuk, hogy nem igazán jó ötlet. Ennek az az oka, hogy ha ezt megtennénk, átmeneti területeket jelölnénk ki, akkor megfosztanánk tagállamokat a rugalmasságtól. Inkább azt javasoljuk, hogy lehetővé tesszük a tagállamoknak, azt, hogy bizonyos lakossági plafonnál C régiónak nyilvánítsák magukat, és akkor átmeneti régióvá válhatnak, de az lenne a hiba, hogyha mi magunk tennénk ezt meg velük. Hiszen egy adott lakossági plafon alatt, és ez 45 százalék, ott nem lenne jelentős rugalmasság. Ez az érvelés vonatkozik a határvidékekre is, hiszen ott két kérdéssel foglalkozunk, és biztosítanám Veszfál asszonyt is, hogy az első az, hogy a tagállamok kijelölhetik ezeket a határvidékeket maguk is, hogyha ott magasabb a lakossági plafon. Van számos problémás terület, Másfelől, hogyha ezt teszik, akkor a határvidékek, és itt most gazdag te, te, és szegény területek határvidékéről beszélünk, ott lehet fokozni a támogatást bár kevésbé nagyvonalon, mint ma, de még mindig nagyvonalon lehet. A, kérd- a, a jelentős kérdés itt a szubszidiaritás. Vajon a bizottságnak előre ki kell -e jelölni ezeket a területeket, és ezzel elveszik a lehetőséget attól, hogy a tagállamok maguk szeretnék ezt kijelölni? vagy más nemzeti szintű döntéshozók, vagy bízzuk ezt rá a tagállamokra, és szereljük fel őket megfelelő szabályokkal. Mi ezt az utóbbit választottuk. Nem az én feladatom, hogy a parlamenti eljárásokról és az önök szerelőpéről beszéljek. Mi nyitottak vagyunk a vita után is a párbeszéd folytatására. Nagyon szívesen együttműködünk önökkel, ahogy a DG régió beli kollégákkal is, akik nagyon sokat segítettek nekünk, de önöknek is rendelkezésére állunk aztán számos kérdést kaptunk további eh, támogatásról. Eh, ICT, CAT, e energiahatékonyság, nem akarok részletekbe menni, biztosíthatom önöket, hogy ezeket lefednek más útmutatók, útmutatók és hasonló párbeszédek folynak eh, ezen területen zajló hatékonyságról. És végül Hübner asszony kérdésére válaszolva elmondom, hogy úgy döntöttünk, hogy álláspontunkat a jelenlegi lakossági küszöbökhöz igazítjuk, azaz 50%-oshoz. Hosszas volt a vita a forrásokról, összehasonlítva ezeket a szélesebb körű megközelítéssel. Valóban eh, az érintetekkel folytatott vita után úgy döntöttünk, hogy a jelenlegi eh, lakossági status lesz a legjobb. Érdekes módon és erre mindannyian büszkéknek kell lennünk. Ez azt jelenti a valóságban, hogy a tagállamoknak nagyobb rugalmasságuk lesz abban, hogy a regionális politikáikat kieleljük, hiszen az európai e, egy egyenlőtlenségek nagyon csökkentek. Sokkal kevesebb, nagyon szegény területünk van, mint 15 évvel ezelőtt, és mivel ezeket a nagyon szegény területeket már kijelölték, és, és, a, e, és állandó marad, a tagállamoknak több lehetőségük van a többi pénz ki, kihelyezésére, és ehhez lehet alakítani a szakpolitikákat és az unió kohéziós politikáját. És köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A parlament Nikolas nak is megadja az út, illetve önökhöz, önhöz is kérdéseket intéztünk. Igen, néhány kérdésre szeretnék válaszolni. Egyrészt nem arról van szó, hogy rosszak volnának a nagy cégek. Semmiképpen nem erről van szó. Ám a kohézia, kohéziós politikai célok tekintetében azt mondhatjuk, hogy csak korlátozott forrásokkal rendelkezünk, és biztosítani szeretnénk, hogy a legjobb módon használjuk fel ezeket a forrásokat. Ez a célunk, ez vezet bennünket, és egyébként a trialógusban, a háromoldalú tárgyalások során is mindenki ezt a célt követi. Úgy gondolom tehát, hogy egy olyan megoldás sikerül majd kikovácsolni, amely segítségével elérjük ezt a célt. De persze a kohéziós politika egyben befektetési politika, és ilyen módon az unión belül a növekedés és a munkahelyteremtés egyik fő motorja. De van itt egy kis kérdés, persze egy kis nyitott kérdés, és ez elkerülhetetlen, hiszen a kohéziós politikai jogalkotási csomagot, csomagban minél hamarabb szeretnék szabályozni ezt a kérdést, azért, hogy lehetővé tegyük a programok kialakítását. De persze az állami támogatások modernizációs támogatások rendszerének modernizációs folyamata párhuzamosan zajlik. Hiszen az állami támogatásokra vonatkozó szabályok kisugároznak, kihatnak a regionális támogatások szabályrendszerére is, és meghatározók lesznek a térképek végső elfogadása során is. Ugye a térképeket a tagállamok fogadják el, véglegesítik. A célunk tehát az, hogy megfelelő koordinációt biztosítsunk, biztosítva, hogy a kohéziós politikában zajló tárgyalások és elmozdulások figyelembe <clears throat> vétessenek a más szakpolitikák területén is. A bizottság, mint intézmény éppen azt a célt szolgálja, hogy az ellentmondásokat kiküszöböljük. Már több potenciális kockázati rég területet tematizáltunk, felvetettünk. És amikor a folyamat végső stádiumába kerül, a regionális támogatási rendszer átalakításának folyamata, akkor kell majd kitekintenünk a nagy cégek támogatásának kérdésére is. Itt egyébként ez jogalkotók között ellépést, áttörésre, számítunk, persze az ellenőrzések és az incentívek, az ösztönzők területén is megfelelő um, előrelépésre számítunk. Valóban ezt a bizottságnak kell megtennie, biztosítandó, hogy az elfogadott jogszabály ne ellentmondásos helyzetet teremtsen. Köszönöm szépen, parancsoljon! Oh, Valóban úgy gondolom, hogy itt az európai ipar jövőjéről van szó. Ez a tét. Tehát ezt figyelembe kell venni. Úgyhogy a nagyvállalkozásoknak az életképessége, az újítás, például a szénfelhasználás csökkentése, ez a jövő szempontjából nagyon fontos. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy ha Európa nem marad versenyképes, a szénfelhasználásban hatékony termelés területén, akkor vagy az Egyesült Államok, vagy pedig Kína veszi át a vezetést. Tehát hálózatokat kell létrehozni. És a KKV-k nagyon sokszor a nagyvállalkozásoknak a függvényei. Tehát emiatt természetes, hogy közeledjenek egymáshoz, és ezt támogatnunk kellene. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Tehát az európai iparnak a jövője valóban lényegileg ezen múlik. És mi ezért küzdünk, ezért harcolunk, hogy a nagyvállalkozások és jogosultak legyenek támogatása. Nyilván nem arról van szó, hogy minden témában bármelyik vállalkozás kaphasson támogatást, de ott, ahol szolgálja az európai iparnak a fejlődését, ott meg kéne ennek a lehetőséget teremteni. Tehát nem szabad, hogy a régiókat kettős terhelés alá helyezzük, mert nagyon gyakran éppen a közlekedésben, illetve a hírközlésben hátrányban lévő régiók kerülnek egyébként támogatási hátrányba is. Tehát nem szabad őket az a kategóriával azonos helyzetben kezelni, hiszen a GDP 80 vagy 90 százalékához nem szabad kötni a támogatást. Kedves kollégák, elveszük a szavazás idejét, tehát kérem, hogy mindenki csak egy percre korlátozza magát. Winkler úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy a regionális és versenypolitikát közelítik egymáshoz. Szívesen mondtam volna valamit a nagy cégek támogathatásságáról is, már egyetértek Jan Olbrichtel, hiszen a helyzet gyakran úgy néz ki, hogy gyakran egy vagy két nagy cég van egy térségben, és ők maguk után húzzák a KKV-kat is másrészt pedig az ex-A támogatási területek eh, támogatására is rá szeretnék kérni, kérdezni, hogyan áll ez az új rendszerben. Köszönöm, Monika Smolkova. Köszönöm za slovo veľmi v krátkosti. Kolega Ulbricht povedal, čo som... Köszönöm szépen. Ulbricht kollega már elmondta, amit én mondani akartam a nagy cégekről, de Martin kollega beszélt az állami támogatások modernizációjáról is, és éppen ebben hiányzik nekem az átláthatóság, a transzparencia. Kérdésem pedig a következő. Hogyha megteremtettük az átlátható állami támogatások rendszerét, akkor hogyan fogadható el, hogy olyan cégeket támogassunk, akiknek a tulajdonosi struktúrája nem átlátható, nem tudjuk kik a tulajdonosok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lambert van Nistelrooy úr javaslatát szeretném támogatni, vagyis ezért is jó, hogy a bizottság képviselője itt van, tehát koherenciát szeretnénk a regionális fejlesztési politika között, illetve a versenypolitika között és a régiók célrendszere között. Mert ezek a különböző oszlopai a támogatásoknak némileg ütközésbe kerültek, és a tagállamokra hárulna ezeknek az összehangolása. A koherencia egyik tényezője az lenne, hogy mondjuk ki, hogy az új kategóriák az átmeneti helyzetben lévő régiók szempontjából azért szükségesek, hogy a 2014-20-as időszakban hatékonyak tudjunk lenni. Tehát ez az egyik koherencia terület. A második pedig a szerződésekkel való összhang igénye. A Lisszaboni szerződésben a hátrányos helyzetű régiók kiemelten támogatandók. Én egy szigetet képviselek, és ezért is nagyon fontos, hogy a kontinentális területekkel összhangba tudjunk kerülni, és a belső piacot tudjuk támogatni, és a területi esélyegyenlőséget így tudjuk szolgálni, illetve a gazdasági fejlődést a szigeti területek gazdasági szempontból elkerülhetetlenül hátrányban vannak, sérülékenyek. Tehát ezt a kettősséget kellene összehangolni, és időnként jó, hogy találkozunk, és hallhatunk támogatandó javaslatokat. Yunus Amazsi. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy lépésenként olyan rendelkezéseket hozunk, jogszabályi, illetve költségvetési rendelkezéseket, amelyek összességében meggyengítik a regionális fejlesztésnek a lehetőségét, és számomra ez is egy ilyen régiókat gyengítő fejlemény, amelynek most tanulni vagyunk. Egyrészt a verseny elve merül fel, de bármit is mondjunk erről a kérdésről, csökken az összege a támogatásoknak, illetve az intenzitása is csökken a támogatási lehetőségnek. És különösen a e, tengeri, e, illetve az ultraperifériális régiók helyzete rossz Didier súrtól, az imént erről hallhattunk, és a válság idején támogatásra szorulnak ezek a területek. Tehát ez a javaslat úgy gondolom, hogy nem felel meg ennek az elvárásnak. Tehát éppen ellenkezőleg a javaslattal szemben menve erősebbé kellene tenni a nehéz helyzetű régiók támogatását. És a régiók bizottsága ugyanezt mondja, és ehhez képest ugye fordítottja történik. Tehát ezért jelent problémát ez a javaslat. Ezt előre bocsátva, különböző kategóriák között esélyegyenlőtlenség alakul ki az átmeneti kategória miatt. Például a konvergencia célnak megfelelő régiók, amelyek elméletben viszonylag kedvező helyzetben kéne, hogy legyenek. Másrészt ezzel szemben gyakorlatilag büntető kategóriába kerülnek az új szabályok értelmében, és szerintem ez elfogadhatatlan. Ami az áttelepülést, a delokalizálást illeti, az úgy gondolom, hogy az új szabályozás ezt fogja erősíteni, és olyan szabályokra lenne szükség, amelyek büntetik az átköltözést a következő öt évben, tehát a támogatástól számított öt éven belül szankcionálnák. Az ultraperifériális régiókra kitérve, a bizottság felé intézem ezt a kérdést, a bónuszrendszer, amelyet javasolnak ezeknek a régióknak, ennek a fenntartása vajon valóban javítja-e az átlagos helyzetét ezeknek a régióknak, illetve indokolja a felére csökkentést. Köszönöm szépen, Derek von. Uh, Köszönöm szépen. A nagy cégek kérdésére szeretnék még egyszer visszatérni. Az Egyesült Királyságban gyűjtött tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb támogatást a nagy cégek kapják meg és a bizottság javaslatában az egyik érv az, hogy sokkal inkább a KKV-ket, a kis és középvállalatokat kellene megcélozni a támogatásokkal. Ám Jan Olbricht érvében sok igazság van, miszerint, hogy a nagy cégek beszállítói a kis és középvállalatok. És a nagy cégek, akik letelepednek egy régióban, ezen régió gazdasági életét jelentősen befolyásolják. Mondok egy példát. Két héttel ezelőtt észak-kelet Walesben ö, jártam a vállalkozói klubban, és az ő céljuk az, hogy egy céget megnyerjenek, hogy telepedjen le, illetve egy, illetve egy vállalkozási zónát indítsanak, ahova nagy cégek telephetetnek le. És mind a közigazgatás részéről, mind a magánszféra részéről aggályosnak tartották a bizottság javaslatát a nagy cégek támogatásának megszüntetése, illetve átalakítása tekintetében. Kérdésem tehát az volna, hogy gondoljuk újra a nagy cégek definícióját. Ezen felül pedig említette a targeted exemption, a célirányos kivételek rendszerét, Nos, ezt kellene kialakítani, illetve kérem, hogy tájékoztasson, milyen elképzelések vannak a bizottságon belül a célirányos kivételek rendszeréről. Köszönöm. Köszönöm, Odzsiv Laszak kap szót. Köszönöm szépen a szót. A regionális állami támogatás az egyik olyan eszköz, amelyel a szociális és területi kohéziós, kohéziót szolgáljuk és érhetjük el. Egyetértek a bizottsággal azzal, hogy a rendszert egységessé és hatékonyabbá kell tenni, és egyetértek azzal is, hogy koordinálni kell, kell az állami támogatások rendszerét más támogatások rendszerével. Ugyanakkor a nagy beruházási projektek útjában akadályok is állnak, és ezen akadályokról szeretnék beszélni. Úgy gondolom, Úgy gondolom tehát, hogy ezeket az akadályokat meg kell szüntetni, az administratív akadályokat ki kell venni, a, el kell tüntetni a beruházások útjáról. És a kutatásoknak azt is meg kell mutatni, hogy mi történne, ha egyáltalán nem adnánk támogatást. Vagy a klasszikus támogatási eszközökkel nem élhetnénk. A kormányok vállán nagyon nagy teher nyugszik, hiszen neki kell bizonyítaniuk, valamint a bizottságnak bizonyítania kell, hogy az új rendszer hatékonyabb lesz. Tehát kérdésem, hogy szükség van ez ilyen szigorú feltételek fenntartására. Köszönöm. Maria, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. A állami támogatások rendszeréről beszélünk, és ez alatt azt kell értenünk, hogy a legtöbb polgár ér, érdekeit képviseljük. Madrid régióban például 7 millió lakos él. És jelenleg a munkanélküliség igen magas Madrid régiójában. Ezen felül ez az egyik olyan régió, amelyben nagyon nagy az innováció, ugyanakkor nem kapunk semmilyen támogatást. Ezért tehát kérdezem, hogy a szerződés 107. cikke alapján, illetve ettől eltérve a bizottság gondolkozik azon, hogy a GDP-n felül másfajta ask first the Commission and then the Committee of the Region as well if there is a comment. And uh, so who starts? Előbb megadom a bizottságnak a szót, majd a régiók bizottságának képviselőjének. Köszönöm szépen a kérdéseket. Valóban lehetetlen ezeket mind megválaszolni, de hogy fókuszáljuk az egy, egy-két talán legfontosabb kérdésre. Talán érdemes volna azt mondani, hogy a regionális politika céljait soha nem veszítjük szem elől. És persze a belső piac, a közös piac és a versenypolitika kérdéseit is figyelembe veszük annak érdekében, hogy ugyanakkor rugalmasabbá tegyük a támogatás rendszerét, és az akadályokat megszüntessük. Hiszen, hogyha szélsőségesen lépnénk föl, túlzásba vinnénk a reformot, ez mind a regionális, mind a kohéziós politikát veszélyeztetné. Az európai érdek ugyanakkor az is, hogy a támogatásokat jól költsék el a, az kedvezményezettek nem lehet az a cél, hogy minél kevesebb feltételhez kössük a támogatást. De persze a bizottság dolga az, hogy megfelelő egyensúlyt találjon, hiszen vannak időszakok, hiszen vannak tagállamok, amelyekben nagyon nagy a, a költési kapacitás, másokban nagyon alacsony, és éppen ezért nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk a szabályokkal. Meg lehet, hogy lesznek tagállamok, ahol évekig még a takarékosság politikája határozza meg a valóságot, és ilyen módon hiába a rendelkezésre az alapokból, az európai alapokból a pénz, hogyha a tagállami költségvetési részt nem tudja kiegészíteni. Ezt is meg kell vizsgálnunk, valamint meg kell vizsgálnunk azt is, hogy, hogy <clears throat> nem ö, települnek át a cégek a magasabb támogatási kategóriájú országokba. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy specifikus célok is teljesüljenek. Az ultraperifér régiók szabályozásáról egy sor olyan szabály van, amely messzebb megy, mint a mostani szabályok, és több kivételt, vagy csoportos kivételt tesznek lehetővé, hiszen az ultraperifér régiók nem a kontinensen, nem az európai kontinensen lévő régiókkal versengenek. Mindez csak egy-két példa, amely azt mutatja, hogy igenis rugalmasabbak a szabályok bizonyos területeken. Azután, amikor a kollégák az átláthatóság kötelméről vagy fontosságáról beszéltek, nos, javaslatot tettünk arra, hogy általános szabály legyen ne csak a regionális szabályok területén, hanem az összes támogatási területen, hogy a támogatás célját is monitorozzuk, nyomon kövessük. Ez egy új feltétele lesz az állami támogatásokról szóló szabályrendszernek, és mindenkinek persze majd ezt nyomon kell követnie. Nicholas egy fontos felvetéssel élt korábban, amikor azt mondta, hogy a bizottságnak kizárólagos hatásköre van a versenypolitika területén, másrészt a társ jogalkotói folyamatokban részt vesz, azaz társjogalkotóként vesz, társjogalkotói folyamatokban kiveszi a részét, még ha nem is társjogalkotó, más területeken, mondjuk a regionális politika területén. Éppen ezért fontos, hogy az egyes szakpolitikai ágazatokat integráljuk, és a versenypolitikában is ágazati prioritásokat is meg tudjunk fogalmazni, másrészt fenntartsuk a párbeszédet a más intézményekben dolgozó kollégákkal, kihangsúlyozandó a versenypolitika fontosságát is. Hiszen az a fontos, hogy a kutatásfejlesztési politika, a szélesebb támogatásának politikája, a regionális politika és a versenypolitika egy irányba mutassanak. Nem szabad, hogy ezek között mesterséges árkokat ássunk, hiszen ezek a politikák, esetünkben most a versenypolitika és a regionális politika igenis egy irányba mutatnak. Remélem, hogy a parlament egyetért velünk és támogatja céljainkat, hiszen nem az európai kohéziót vagy a belső piacot, hanem az összeurópai ügyet kell támogatnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Három dologra szeretnék visszatérni. A mutatók, illetve a GDP összefüggés az egyik. Itt szintén az összhangot kell biztosítani, mert a kategóriák kialakítása GDP alapú. Tehát arról kell gondoskodni, hogy ne legyen eltérés a régiók között ne legyen igazságtalan eltérés. Emiatt nagyon fontos, hogy egységes mutatókat használjunk. Ez az egyik legfontosabb szempont. A másik pedig a régiók közötti megfelelőség, illetve az összefüggéseknek a biztosítása. A kohéziós politika terén azt tapasztaljuk, és ez nyilván azzal függ össze, hogy mint egy egy hete a tanács következtetései hogyan fogalmazódtak meg. Tehát komplex különbségtételt alkottunk a régióknak a besorolása szempontjából. Tehát a, volt konvergencia régiók az átmenetibe kerülnek át a következőben, illetve a fejlettebb besorolásba mennek át más felzárkózó régiók a következő finanszírozási időszakban. Tehát egyes területeken csökken a támogatás, más területek pedig jogosultá válnak az átmeneti támogatásokra, és a társfinanszírozás differenciát megközelítése így működik. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a komplex differenciát megközelítést a régióknak a támogatási rendszerére nem lehet levezetni vagy áttenni, mert egyszerűen nem működne. És ezért fontos, hogy a tagállamok mozgásteret kapjanak. Ján az imént ezt fejtette ki. És ugyanez érvényes azokra a régiókra, ahol olyan egyedi sajátosságok merülnek fel, amelyek hátrányt okoznak és ez a legkülső régióknak a kiemelt kezelését indokolja adott esetben, de vannak más területek is, hegyvidéki területek, szigetek, amelyeket szintén kiemelten kell kezelni. A tagállamok meg is kapják egyébként a kohéziós politika keretében ennek a lehetőségét. Tehát a társfinanszírozási számoknak a kialakítása biztosítja ezt a lehetőséget. Úgyhogy a régiók támogatását nem akartuk így megelőlegezni, vagy prejudikálni a szabályozással. És végül Vón úr felvetésére szeretnék reagálni. A teljes keretet kell látni abban az értelemben, hogy a nagyvállalatok kezelése milyen módon lenne kívánatos. A három oldalú tárgyalások során igyekeztünk a KKV-k, illetve nagyvállalatok közötti összefüggéseket felvázolni, és az ERFA rendelet, illetve a prioritásoknak a szabályozása ennek a függvényében alakult. De nem csak a regionális iránymutatások határozzák meg, hogy az állami támogatás a nagyvállalatokra hogy alakul Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes volt a vita, úgy gondolom, és a válság hátterében kell az egészet értelmezni, hiszen Európa válságban van, és a válságból való kilábalást szolgálja az állami támogatás. Nyilván több kell az állami támogatásnál az ipari aktivitásnak a felfuttatásához, de 2004 és 20 között ennek is lesz szerepe. És úgy gondolom, hogy parlamenti képviselőként is bele kell, hogy szóljunk ebbe, el kell mondanunk a véleményünket, a régiók, illetve az állam sokkal hatékonyabbá kell, hogy váljon, mert a jövő tétjei nagyon nagyok az európai térségek számára. Ez az első rögzítendő kérdés. A másik pedig, hogy a különböző iránymutatásokat, illetve a strukturális alapok működését is össze kell hangolni. Mert a KKV-kra van az egyik kihegyezve, és ezért nagyon fontos lenne, hogy hatékonyabban lehessen a KKV-k fejlődését segíteni, akár állami támogatással, illetve ennek a koherens megvalósításával. A vidéki területeknek a fejlődését kell szolgálni. Én a Rurakt 50 régiót tömörítő kezdeményezésnek a vezetője vagyok, és ennek fényében is mondom, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a vidéki területek és a városok fejlettsége összhangba kerüljön, hogy vidéken meg tudjuk tartani a lakosságot, szinten maradhasson az ott élő népesség. Ennyit szerettem volna az elhangzottak fényében mondani és a nagyvállalatok témakörére hívnám fel ismét a figyelmet. Alapvetőnek tartjuk, hogy jogosultak legyenek a támogatásra. Mert ma úgy tűnik, hogy az ő különleges helyzetük nem kap kellő figyelmet. Köszönöm szépen. Minden hozzászólónak köszönöm az elmondottakat, illetve sok sikert kívánok a vita folytatásához. Úgy gondolom, hogy a kollégák nevében is elmondhatom, hogy az Európai Bizottság, illetve Jan Kopman a főigazgatóság részéről teljesen nyitott és felkészült erre, készen áll. Tehát egy szóbeli választ igénylő kérdésünk is van, és az érintettekkel március közepén lesz egy konzultáció. Aztán valószínű, hogy visszatérünk majd erre konkrét témák keretében amelyek itt a trialógus során felvetődnek. A jövőbeni szabályok kialakítása során különböző kérdésekkel szembesülünk, és ezekre vissza kell majd térni. Tehát köszönjük a nyitottságot a további közös munkára. A versenypolitika, a bizottság illetékessége ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy a hatékonyság, eredményesség kell, hogy fémjelez ezt, ez pedig már a mi hatáskörünkbe is tartozik, tehát szeretnénk részt venni a terület alakításában, és köszönöm szépen az eddigi vitát, most pedig a szavazásra térünk át. Kedves kollégák, nézzük meg, hogy a szavazókártyák működőképeseket, tehát megnyitom a próbaszavazást, úgyhogy mindenki adja le az ellenőrző szavazatát. goes very slow, but it goes. Lassan működik, de működik. You, you told me. uh communicated to me this Here, morning. Yes, ah, you were already there. Okay. You knew already. No, it was not me, Małgosia. Okay, it, it, well, not everybody voted. I understand that four people... Nem mindenki adta le a szavazatát. Az a három ember, úgy látom, hogy aki nem szavazott, őt nem is érdekli a szavazást, tehát akkor mindenki más szavazóképes. Albrecht úr mentesítésről szóló jelentése következik. Első kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elnézést, négyes módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító az ötöshöz. Van-e, aki ellenzi? Nincs. Úgyhogy akkor így szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene kitartózkodik elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Aztán szintén szóbeli módosító a kilenceshez ellenzi-e valaki? Nem. Úgyhogy erről szavazunk, módosított formában mellette, ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. Tízes módosító, szintén szóban módosított. Van-e, aki ellenzi? Nem. Akkor így szavazunk róla. Tízes mellette? Ellene? Ellenőriznünk kell. Tehát a tízes módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítottuk 19-21 arányban. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Visszavonták a 14-eset, tehát a következő az a, a vélemény, de elektronikusan szavazunk az egészről, tehát megnyitom. És a szavazást le is zárom. Az eredmény 40 igennel, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Úgyhogy Rikemener következik. Rikán szavazhatunk? Egyes kompromisszum mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene? Úgy látom, hogy nem fogadtuk el, de ellenőrizzük inkább. Tehát négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a nyolcas módosító mellette. Nyolcas az ellene, tartózkodás, ezt sem fogadtuk el, úgy gondolom. Kilences mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, tizenegy meg tudjuk akkor ezt csinálni? Az ellenőrzést ellenzi valaki? Nem? Tehát akkor megnyitom, a tízesről szól a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es, de erről már szavaztunk. Hát ez megvolt, hogy kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 40-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 40-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 24-18 arányban. 41 a következő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42 mellette, ellene elutasítottuk. Nem volt tartózkodás, tehát 43 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 44 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 5-ös kompromisszum szóbeli módosítóval ellenzi valaki a szóbelit? Nem, akkor így szavazunk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 53 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61 mellette ellene ellenőrizzük a 61-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28-14 arányban. Tessék? Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következik a 68-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene ellenőrizzük. A 70-est ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 22-18 arányban. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77 mellette, ellene ellenőrizzük a 77-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 24-18 arányban. Következik a 78-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 82 visszavonták, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A végszavazás elektronikus lesz, megnyitom. Lezárom a szavazást. 39-3 arányban elfogadtuk. Úgyhogy ezzel be is fejeztük a szavazást. Now we have the uh, first meeting with, um... Most megtartjuk az első eszmecserét Ramon Louis Alcantéval, a régió bizottságának elnökével. kollégák. Nem tartunk szünetet, nincsen szünet. I would like to start the meeting. Szeretném folytatni az ülésünket. Tehát szeretném, hogyha elkezdhetnénk a következő szakaszt, tehát a régiók bizottságának elnökét szeretném köszönteni Ramon Luis Varkász Sziszó urat, és minden további nélkül át is adom neki a szót. És azután következik majd a vita, reményeim szerint. Úgyhogy tessék öné a szó. Muchas gracias, Presidenta Humner. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, bizottsági képviselők, hölgyeim és uraim, a államfők és kormányfők február 8-ai egyezményét követően a 2020-ig tartó pénzügyi fejlesztési keretről szólva kijelenthetjük, hogy minden, minden, mindenről megállapodtunk, de erről szó sincs. Az Európai Tanács arra kérte a bizottságot és a parlamentet, hogy a lehető leghamarabb jusson egyetértésre amit az Európai Parlament is kiemelte, a valós tárgyalások igazán most kezdődnek. Először is gratulálni szeretnék önöknek két ok miatt is. Először is azért, mert szilárdsággal, szilárdan megvéd, megvédték saját álláspontjukat a éves pénzügyi keretet illetően, másfelől azért, mert jelentős előrelépést tettek a tárgyalási szakaszban, amely a kohéziós politika jövőjét illet, illetően folyik háromoldalú keretek között. Vannak, akik elfelejtik, hogy az az intézményi keret, amelyben mi dolgozunk, annak semmi kapcsolata nincs a korábbi tárgyalásokkal, amelyek a 2005 és 2006 között zajlottak. Azóta a Lisszaboni szerződés új kompetenciákat adott a parlamentnek, és ez meg fog jelenni abban, hogy a következő napokban befolyásolni tudja a több éves pénzügyi keretet, amelyet a tanács elfogadott, valamint felhatalmazták arra, hogy együttdöntési eljárás keretében a kohéziós politikát is befolyásolja. Ezért fontos pillanatban vagyunk most az Európai Parlament életében, és nagyon örülök, hogy pont itt történik, hiszen a parlament az a hely, amely a legfontosabb jogszabályokban befolyását gyakorolhatja az európai polgárok életére. Ahogy önök jól tudják, a Régiók Bizottsága teljes kapacitásában részt vett ebben a vitában. Elfogadtunk egy első véleményt a több éves pénzügyi keretről már 2011. decemberében, és több vélemény fejtettek ki a bizottság álláspontját illetően a jövőbeni politikákról, a 2014-től 20-ig terjedő időszakra. A kohéziós politika, a KAP, és más kérdések területén is. Elfogadtunk egy véleményt az MFF-ről is, ezt tavaly októberben tettük. Az Európai Tanács eh, november 22. ülését megelőzően felfogadtunk egy véleményt, valamint a jogszabályi csomagról is, amely a kohéziós politikát életi Előadóink állandó kapcsolatban voltak a parlamenti képviselőkkel, és el kell ismernem, hogy nagyon elégedettek vagyunk az önökkel folytatott munkánkkal, hiszen számos javaslat, amelyet a jogszabályi szövegben elmondtuk a véleményünket, és nagyon sok aggodalmunkat is figyelembe vették. Kedvezően fogadták amit a parlamentben, és ebben a szakbizottságban ha ez a vita még nagy tartalmat nyer, az a gazdasági konszektusa miatt van, a gazdasági környezet miatt, amely jelenleg, jelenleg nem túl kedvező. Ennek hatásai láthatóak, és különösen intenzíven olyan területeken, ahol a regionális politika is hatását gyakorolja. A kohéziós politika az az eszköz, amely kivezethet az krízisból, és amelyel elérhetjük a javasolt célokat 2020-ra. A strukturális alapok a közbe, befektetések egyharmadát képviselik az Európai Unióban, olyan területeken, mint az innováció, a KKV-k, szociális integráció, amelyek fontos részei az Európa 2020-as stratégiának is. Más szóval, ahogy önök is sokan tudják, a strukturális alapok nélkül soha nem lenne eleg, elegendő beruházás, fennállna, fennállna az gazdasági stagnálás kockázatán, és a pénzügyi perspektívákat figyelembe véve látni fogják, hogy a pohár félig üres, a mások azt gondolják, hogy félig tele van. Meg is magyarázom, hogy miért. Szerintem elégedetnek kell lennünk a mostanáig elért eredményekkel. Hangsúlyoznunk kell annak a, az egyezménynek a pozitív hatását, amelyet a korábbi Európai Tanács ért el. Először is, bár a kohéziós politika költségvetését valamennyire csökkentették korábbi szakpolitikai területekhez képest, 325 milliárd euró, de 40 milliárd euró vettek ki a javasolt összeghez képest, amelyet a bizottság eh, tett meg, és eh, a jelenlegi javaslat 8,5%-kal kevesebb, mint a korábbi, amely jelentős eh, megszorítást jelent, még olyan, ö, akkor is, ha nem szabad elfelejteni, hogy pont egy évvel ezelőtt nagyon sok tagállam meg akarta szüntetni a regionális politikát. Ma elmondhatjuk, hogy a szakpolitika e, ellenállt a nyom, a e, e, kohézió ellenségének nyomásának, és továbbra is a kappal együtt az egyik legfontosabb eszköz az Európai Unió költségvetésének. Másfelől elmondom önöknek, hogy a 2014-2020-as pénzügyi egyezmény lehetővé teszi, hogy hosszú távra tervezzünk, és hogy stabilitást teremtsünk, amelyet a több, több éves tervezés is lehetővé tesz, ami nem egy könnyű cél, figyelemmel a 27 tagállam álláspontjára és azok konfliktusaira. Az egyezmény különféle szempontjai között hangsúlyoznunk kell azt, hogy egyetértettünk az architekturális politikával, amit a bizottság javasolt, és különösen az átmeneti területek kategóriájának megalkotásával. Már a kezdetektől a régiók bizottsága azért küzdött, hogy létrejön ez a kategória, amely e, tisztességesebb bánásmódot nyújt olyan régióknak, amelyeknek a fejlődése e, köztes szinten van a 65 és a 90 százalékos e, közösségi GDP aránynak. Azáltal, hogy elkerüljük az más európai területekhez képest lezajló torzulásokat. Védelmükre legyen mondva, hogy első pillanattól kezdve támogatott minket a parlament, nagyon erős szövetségesünk volt. Az három előző ponthoz még hozzátenném, hogy létrejött egy alap a fiatalok munká, munkába állását segítendő. A Régiók Bizottsága teljes szíve támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek ezzel a problémával foglalkoznak közösségi szinten. Néhány héttel ezelőtt egy állásfoglalást fogadtunk el, amelyben költségvetési projektet támogatunk, és ennek a kezdeményezéseknek kialakításában regionális és helyi szervezeteket vettünk figyelembe. Másfelől nagyszerű, hogy a Connecting Europe mechanizmus létrejött, amelyel az európai közlekedési infrastruktúrát akarjuk fejleszteni, bár ezt 20 milliárd euróval megrövidítették az bizottság javaslatához képest. Ezt a szakpolitikát 12.900 eh, eh, millióról jelentősen magasabb összegre emelték a következő periódusra. Eh, nagyon örültünk annak, hogy megnyílt az Európai Tanács rugalmaság tekintetében 209-es rendelkezésében meg, meg, meg, megállapítja a rugalmasság maximum feltételeit, és ez egy jelentős győzelem az Európai Parlament számára, hiszen önök ragaszkodtak ehhez több alkalommal is. A régiók bizottságában nagyon örülünk ennek a fejleménynek, hiszen kezdetektől fogva azonnal azt akartuk, hogy felülvizsgálják az MFF-et, hiszen erre nagy szükség van, és a tisztesség miatt is szükséges, hiszen a mai valóság nem feltétlenül azonos azzal, ami négy év múlva áll elénk, ezért néhány hiányosságot, egyenlőtlenséget ki kell igazítanunk a költségvetésben. Tisztában vagyok azzal, hogy mennyire nehéz ez 27 tagállamnak, de ez nem jelenti azt, hogy az Európai Tanács egyezménye a lehető legjobb megoldás. Vagy hogy nem lehet további tárgyalásoknak teret adni. Ilyen feltételek tekintetében egyetértünk abban, hogy a parlament és a tanács közti tárgyalások nagyon bonyolultak, bár szerintem el kéne kerülnünk az egyezmény visszautasítását, hiszen a gazdasági válság tovább folyik, és továbbra is hátrányosan befolyásolja a gazdaságainkat, és jobban nem maradhatunk már le. Felsorolnám most azokat az érveket, azokat a kiigazításokat, amelyek a regionális politikában szeretnénk látni. Már említettem a rugalmasságot, és úgy tűnik, hogy a bizottság ezt el is fogadja. De ragaszkodnánk mivel szám a, bizo- a régiók bizottságára ez egy vörös vonal, egy iránymutatás, a következő közre ragaszkodnánk. A rugalmasság, amelyről nem mondhatunk le. A következő kulcskérdés a strukturális deficit az európai költségvetésben, amely az el- elkötelezettség és kifizetési kreditek között áll fenn. Önök is tudják, az alapszerződés értelmében az európai költségvetés nem lehet hi hiányos, deficites, ezt a költségvetést most elhalasztották, és ez így fog történni minden évben. Ezért teljesen egyetértek Schulz elnök úrnal, aki azt mondta, hogy ezt a folyamatot nem lehet tovább fenntartani. Az Európa, korábbi Európai Tanács nem fordította ezt vissza, ehelyett hangsúlyozta a kérdést a parlament visszautasítja a struktúrális deficitet, és ön, önöket a régiók bizottsága is támogatja. Hadd említsem meg a jogszabályi csomag egyes konkrét kérdéseit, és szeretnék gratulálni a parlament tárgyalócsoportjának, különösen Hübner asszonynak, a tanácssal folytatott párbeszédükben elért eredményekért. A tagállamokkal elért kompromisszumok közül sokat a régiók bizottsága kívánálmainak megfelelően igazította ki, például a magatartási kódex megtartása azért, hogy gyakorlatban a többéves kormányzást fenntarthassuk a, az operatív tervek kialakításában. A makroregionális stratégia dimenziója is ide tartozik. A társulási szerződések területi kihívásaiban valamint a demográfiai kihívások beiktatása az operatív tervekbe. És nagyon örülünk annak, hogy ezeket a szempontokat egyetértett a tanács és a parlament a háromoldalú tárgyalásokon. Azonban számunkra nagyon fontos, nehéz elfogadni a makrogazdasági feltételeket. A 2014-2020-as MFF számos feltételt tartalmaz, amely kapcsolatot teremt a közösségi költségvetés végrehajtása, valamint a tagállamok követelményei között gazdasági kormányzás területén. Ironikus azt látni, hogy létrejött egy szankciók mechanizmusa, amelyevel elkerüljük a túlzott hiányokat, akkor, amikor a közösségi költségvetésnek is van strukturális deficitje, a számlákban, amely csak nőni fog. Ezért nagyobb következetességet kérünk ezen a területen, és reméljük, hogy a parlament e, megvédi majd álláspontját a oldalú tárgyalásokon. A régiók bizottsága ellenzi a nemzeti 7%-os fejlődési tartalék létrehozását a kohéziós politikából, a vidékfejlesztési és tengeri fejlesztési alapokból, hiszen ez lehetővé tenné, hogy olyan célokat tűzenek ki, amelyet könnyű elérni azért, hogy ki a további forrásokat kihasználhassák. A bizottság azt javasolja, hogy jöjjön létre egy rugalmas tartalék, egy rugalmas alap, amely önálló forrásokból áll azért, hogy az innovatív kezdeményezéseket finanszírozhassák, nem örülünk tehát annak a ténynek, hogy a tanács következtetéseiben arról beszél, hogy nemzeti rengedelmes alapok jönnek létre azért, amelyekben plafonokat határoznak meg. Ez Erről még a régiók bizottságával kell tárgyalni, mielőtt ezt megállapítják. Mivel nem, nem kaptunk jogszabályi javaslatot ilyen tekintetben, azt gondoljuk, hogy ezt a kérdést az általános szabályokba kell beilleszteni. Másfelől röviden szeretnék beszélni az Európai Vidékfejlesztési Platformról és az Európai Vidékfejlesztési Alapról. Jan Abricht úr, tudom, hogy ezt a javaslatot tette e, régiók bizottságával folytatott hosszas együttműködés után, és e, szeretném megköszönni a munkáját e, és ezt a javaslatot. Szeretném megkérni azt, hogy támogassa is hiszen nem lenne túl hatékony, hogyha új szakpolitikai platformokat teremtenénk intézményeken kívül. Nagyon szívesen együttműködünk a bizottsággal ebben a kérdésben. Szeretném továbbá felhívni a figyelmüket a, arra, hogy ki lehet terjeszteni ezt a keretet interregionális együttműködésekre harmadik országokkal, és ebből a célból ö, ki kell igazítani a jogszabályokat, a, annak szövegét. A gazdasági válságban a kohéziós politikának a kihívásai sokkal, soha nem voltak ennyire szétterjedtek, és pont ezért van most szükségünk arra, hogy fokozzuk a ö, kapcsolatainkat ne, világ, a partnereinkkel a világban, hogy ezeket a problémákat megosszuk. Pont ezért a Régiók Bizottsága azt kéri az előadóktól, hogy ezeket a gondolatokat ír, vessék fel a oldalú tárgyalásokon. Ezek a kérdések, hölgyeim, uraim, azok a gondolatok, amelyeket mi fontosak tartunk. Tudjuk, hogy van még több olyan kérdés, amivel foglalkozni kell a oldalú tárgyalásokon, de koncentrálni szeretnénk az alapvető kérdésekre, hogy a lehető legjobb egyezményt érhessük el. Hadd emlékeztessem önöket arra először is, hogy a gazdasági válság keretében az Európai Uniótól azt várják, hogy hosszú távú beruházásokat hajtson végre azért, hogy elérhesse az 2020-as eh, stratégia céljait teljesíthesse. Ez a jó kormányzás, amelynek eh, irányítani kell a munkánkat a tárgyalásokon, és ezt tudjuk helyi és regionális szinten is. Ez az elv azt mondja ki, hogy eh, nem a kompetenciák eh, tekintetében kell átláthatóság, ugyanezt az elvet kell alkalmazni az európai szinten is. Azt is várjuk a régiók bizottságában, hogy az európai parlament megvédi, megvédi saját szerepét, amelyet az alapszerződés nyújtott neki és eh, eh, képviseli az állampolgárok és önkormányzatok érdekeit. Köszönöm szépen ennek hogy köszönöm a figyelmüket. Nem kapunk mikrofont, nem kapunk hangot. Elnézést, mondja az elnök asszony. Elnézést, nem kapcsoltam be a mikrofont. Heten, nyolcan kértek ideig szót, hogyha valaki még szót kér, kérem jelezze. Így ki tudjuk számolni, hogy mennyi idő jött mindenkire. Az első felszólaló pedig Salvador Garriga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Val Carter úr az ön bemutatóját. Barózó elnök szabait idézem, aki azt mondtam, hogy a kiadásokat, amelyekről az Európai Tanács döntött, nem lehet eh, akkor alkalmazni, lehívni, hogyha a felhasználás minősége nem nő. Ilyen módon tehát eh, a tanács, a, a tanács lehetősége, hogy meghatározza az összegeket, de a végrehajtásban mi is beleszólunk. Nagyon sok kérdés van tehát, amelyben a régiók, együtt, régiók bizottságával együttműködünk a középtávú áttekintés során. Mindez nem jelenti azt, hogy minden területen egyetértünk, de sokkal inkább biztosítani kell a források hozzáférhetőségét és az automatikus kifizetéseket, illetve a összegek következő évre való átvételének kérdését. Elnök úr, az a kérdés, amely leginkább foglalkoztat bennünket, amikor az e, pénzügyi terv előkészítésével foglalkoztunk, a makrogazdasági helyzet volt. A parlament, az Európai Parlament állás foglalásában, amelyet elfogadtunk, és egyébként a képviselők több mint 70%-a támogatta, valamint a kohéziós véleményben világosan kell látni, hogy a makrogazdasági, hogy egy tagállam makrogazdasági eredményeit kondicionálisan, feltételesen kell alkalmazni. Márpedig ez büntetni fogja a régiókat. Úgy gondolom, hogy a két intézmény, a régiók bizottság és a parlament a e kérdésben egy irányban gondolkozik, éppen ezért kérem tehát, hogy a kondicionalitás kérdéséről szóljon majd még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van Nisztelrooy képviselő, köszönöm szépen. Nos, elnök úr, a régiók bizottságával kitűnő az együttműködésünk, különösen az elmúlt évben működtünk együtt, nagyon jól együtt. Ahogy előkészültettük a pénzügyi tervidőszakból eredő rendeleteket, és most pedig a végrehajtása feladatunk. Ahogyan Gariga képviselő is mondta, nem elfogadható, hogy a kifizetések között ilyen különbségek mutatkoznak. Ez egy alapvető probléma, amelyel szemben állunk. Másodszorban most, hogy megvan a több éves pénzügyi keret, az MFF, a háromoldalú tárgyalásokban még két nagy kérdést kell tisztázni. Ne felejtsük el, hogy minden szinten és minden fázisban jól tudtunk kommunikálni, de a 7 éves keretet eh, tisztázni kell még a tárgyalások során, És bármilyen vitát folytatunk le a parlamenten belül, nem szabad, hogy a 7 éves perspektívát veszélybe sodorjuk. Ez minden tárgyalás alapját adja, számomra legalábbis. Rövid idő a rendelkezésünkre, ezért meg szeretném kérdezni, kérni a régiók bizottságát, hogy vegyen részt aktívan a rendeletek előkészítésében, hiszen a rendelettervezetek néhány hónap alatt rendelkezésünkre állnak, és ezért úgy gondolom, hogy az írelnökséggel és a bizottsággal való tár, háromoldalú tárgyalásban valóban megteremthetjük az új kohézió alapjait. Nagyon sok minden történik. Önöknek a régiek bizottságában a rendelkezésükre áll a monitoring mechanizmus. De látnunk kell, hogy egy új fázis veszi kezdetét, például az intelligens specializáció, smart specialization fázisa. Ezért fontos, hogy a kohéziós és a régiós politikai eszközöket összeegyeztessük és harmonizáljuk a kutatás fejlesztési eszközökkel. Új menetrend áll előttünk, új feladatok állnak előttünk, és a parlament nagyon jónak tartja a tematikus koncentráció kérdését, az ICT technológiák támogatását, de nem volna lehetőség arra, hogy a kérdésemet is megfogalmazzam végre valahára, tehát nem volna lehetősége arra, hogy a régiók bizottsága ezen újonnan kialakított programokat, programok végrehajtását nyomon követném megvizsgálná, hogy mennyiben befolyásoljuk valóban az állampolgárok életét, mennyiben érjük el a céljaikat. Hiszem, vannak emberek nem annyira a tisztelt házban, de a külvilágban, a szélesebb közvéleményben, akik azt mondják, hogy miért van szükség ezekre a támogatásokra. Önök fontos szerepet játszottak a szakpolitikák kialakításában, jól kommunikálják-e politikai célokat, és talán egy új szerepet játszhatnának a politikai célok és eszközök ellenőrzésében. Úgy gondolom, hogy egy monitoring eh, feladatot láthatnának el. Nem új struktúrákat kitöltve és kialakítva, ezzel egyetértek, de egy fontos monitoring szerep juthatna a régiók bizottságának. Köszönöm, Karim Deli. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr, a Régiók Bizottságának elnöke, egy olyan helyzetet vázolt fel, amelyel csak egyet tudunk érteni, illetve az ön értékelésével. A több éves finanszírozási keret, ahogyan a tanács elfogadta, abszolút nem felel meg a stratégiai célkitűzéseknek, illetve szempontoknak a 2020-as stratégia szempontjainak a régiók részéről le kell, hogy adják a vészjelzést önök. És három ilyen nagy problémára, kihívásra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az éghajlatváltozás, és az energia megoldatlansága. És lefelé tendál az éghajlatváltozással kapcsolatos vita és együttműködés, tehát a régiók, a városok energiaellátásának a kihívása, megoldatlanság az egyik nagy kérdés. És a gazdaság újraiparosítása a térségeinkben többszintű irányítást igényel, mégpedig valóságosan és önöknek ezt kellene súlykolniuk folyamatosan, hogy a felzárkózásnak ez a nagy kihívás, és ezt kell kezelni. A másik pedig, ahogyan el is mondta, a fiatalok munkanélkülisége a gazdaságban, hiszen 60%-ot ért el a fiatalok munkanélkülisége. Tehát ezen mélységesen el kell gondolkodni, és újra be kell indítani a vidéki területeknek a termelését, a gyártását, természetesen zöld körülmények között. A szociális kihívások jelentik a harmadik területet, a szegénység, illetve a bizonytalan helyzet egyre erősödő diszkriminációval jár a vidék-város viszonylatában, és van egyenlőtlenségeket teremt, amelyek elfogadhatatlanok. Tehát helyesen mondja, hogy az Európai Parlament nem szabad, hogy beadja a derekát, és meg kell védenünk a kollégákhoz csatlakozva az eredeti álláspontot, vagyis nem szabad, hogy engedjünk a bizottság, illetve a tanács zsarolásának. Felkészülten vissza kell, hogy verjük ezeket a kísérleteket, nem szabad elfogadni egy elvtelen kompromisszumot. Tehát nyugtalanítónak találom a jelenlegi helyzetet. Miért? Azért, mert lassan haladnak a tárgyalások, és a trialógus afelé mutat, hogy a kohéziós politikának a jövője veszélybe kerül, és a tanács folyamatosan keresztbe tesz a legfontosabb rendelkezések elfogadásának, és így nem tudjuk a régiók elvárásait kezelni. A tematikus koncentráció jön létre, az új kategória, az átmeneti régióknak a kategóriája is e felé mutat. Tehát egyértelmű álláspontot kell kialakítani ezen cikkek kapcsán, hogy ezeket a kérdéseket valóban tudjuk kezelni, és ma még nem ez a helyzet. Tehát föl kell készülnünk a jövőre. És valóban úgy gondolom, hogy amennyiben nem tudunk előrelépni egy ambíciózus költségvetés irányába, és egy jövőbe látó tevékenység irányába, akkor veszélybe hozzuk, illetve sodorjuk a területek jólétét, a prosperitását. Tehát a régiók bizottsága részéről önöknek kell előre látniuk ezeket a problémákat. A partnerség, az operatív programok következő időszakra vonatkozó nagy kihívásait, és be kell indítani késedelem nélkül még pedig a programozási tevékenységeket. És itt van a drámai probléma, mert minthogyha nem lennének erre felkészülve. És a régiók bizottságának e területen kellene hozzájárulnia a munkához. A regionális fejlesztést úgy tudja szolgálni a régiók bizottsága, illetve a mi szakbizottságunk, hogy a parlament, illetve a tanács felé visszajelzést kell, hogy adjon a régiók igényei szerint. Tehát át kell adni az üzenetet a parlament részéről is. És valóban kéz a kézben kell, hogy haladjunk egy ambiciózus költségvetés irányába, amelynek az alapja egy átgondolt helyzetkép, és a saját forrásokat is meg kell ehhez teremteni. Tehát Európának haladnia kell, a területeknek fejlődniük kell, és nem szabad, hogy a megszorítások áldozatává váljanak. Elnök, még heten szerepelnek a listán, úgyhogy minél rövidebben szóljanak hozzá. Igen, Köszönöm szépen. Ön említett, hogy a pohár félig tele van, félig üres. Attól tartok, hogy ez nem felel meg a helyzetnek, és a múlt heti tanácsi csúcs egy politikai vízválasztó volt, mert az euroszkeptikusok kerültek előtérbe Európa jövőjét tekintve. És ez rendkívül aggasztó. Mert hogyha Cameron mögé felsorakozik mindenki, illetve a brit kormány vezeti a sort, akkor ez csak egy jó kifogás, amelynek nem szabad felülnünk. És a régiók bizottságának, valamint a parlamentnek keményen reagálnia kell erre. Mert a válságból nem lehet másképpen kilábalni. És nem szabad hagyni, hogy az államfők szintjén visszalépést hozzon a válság. Tehát az Európai Parlament a maga eszközeivel és a Lisszaboni rendelkezések fényében is kell, hogy tudja állni a sarat. Elnök Nikos Krizoelos. Köszönöm szépen, elnök asszony. A parlament olyan költségvetést szeretne, amely egyike azoknak az eszközöknek, amelyekkel az európai szakpolitikákat meg tudjuk valósítani a régiók fejlesztésében, a kohéziós politikában, a fiatalok munkához juttatásában, illetve a kap, illetve a CFP, a közös halászati politika reformja terén is. Tehát az egyik kérdésem, hogy az erőforrások, amelyek rendelkezésünkre állnak, elégségesek-e, illetve alkalmasak-e a stratégia végrehajtására. Mert nagyon sokszor a szakpolitikáknak azért nem tudunk érvényt szerezni, mert nem gondoltuk végig az átfogó keretet. Óriási a munkanélküliség, munkahelyeket kell teremteni, és a fiatalok számára rendelkezésre állnak-e az erőforrások. És nagyon magasra szökött a fiatalok munkanélkülisége. Európában 8 millió fiatalról beszélünk, akik munkanélküliek, ez egy 7 éves időszakra vetve, hogyha összehasonlítjuk a bankszektor 100 milliárdos megtakarításával, akkor felvetődik a kérdés, hogy 2014-ben hogy győzzük meg a fiatalokat arról, hogy vegyenek részt az európai szavazáson, választáson, hogyha minimális szinten érzik Európa hatását az életükre. És a költségvetésnek hatással kell járnia az életükre, és a kohéziós politikának. Ez lenne az egyik jelentősége. 240 milliárd az, amire szüksége van Görögországnak, és ebből az összegből a válságból való kilábalás szempontjai szerint még örülünk, hogyha az emberek meg tudják tartani a munkájukat, hogyha megmaradnak a munkahelyek. És az adósság szintünknek a 20%-os csökkentését teszi ez lehetővé. Ez pedig azt jelenti, hogy több szinten kell egyszerre kezelnünk a problémát. A költségvetésnek a folyamatos megkurtítása nem vezet ki a válságból, európai szinten sem ad megoldást. Tehát a hajléktalanok ügye illetve a hátrányos helyzetűek segítése. Két további fontos téma. Megduplázódott a számok Európában. Ugyanakkor a szegénységet felszámoló szakpolitikák a források szűkössége miatt nem tudnak működni. És még egy dolgot tennék ehhez hozzá, a 2014-20 közötti több éves keretet nem hasonlíthatjuk az előző időszaknak a keretéhez. Teljesen megváltozott a helyzet, a gazdaság, a szociális helyzet, a kohézió, tehát kritikus a jelentősége a 2014-20-as időszaknak. A parlament nem szavazhat meg egy olyan költségvetést, amely már is deficites, és a problémákat sem képes célzottan kezelni ráadásul a régi prioritások irányítják, ahelyett, hogy újakat hoznánk létre, és igyekeznénk mondjuk a munkanélküliséget kezelni. Nő az egyenlőtlenség a régiók között, és egyre több Európában a szegény régió. Tehát ezeket mind figyelembe kell vennünk komolyan el kell kezdeni a tárgyalásokat a parlament, illetve a tanács között, hogy egy olyan költségvetés felé haladhassunk, amely a szakpolitikák szintjén valóban a beruházásokat, a fejlődés segíti. Köszönöm, kedves kollégák, kimerítettük az időkeretet, öten maradtak meg a listán. Most szeretne válaszolni? Ennek az öt embernek? Vagy előbb adjuk meg nekik a szót? So we are going now to follow. Uh, oh, one more. Folytatjuk még az öt felszólalóval. Jörő Zavangyi, de kérem, hogy tényleg egy percre korlátozza a felszólalását, máskülönben kit futunk az időből. Madame la Présidente, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vákászel elnök úr, hogyha megnézzük a határozatait az Európai Tanácsi Csúcsnak, akkor szerintem egyetérthetünk, hogy az Európai Parlament nem kap kellő forrást, eszközt az ambícióinak a megvalósítására. Így nem fogunk kilábalni a válságból, így nem lesz növekedés. Tehát eddig nem tapasztalt időszakot élünk az európai intézmények szempontjából. Történelmi jelentőségű ez az időszak a régiók szempontjából, és ez az első alkalom, hogy a regionális politika kerete szűkül a javaslat szerint. 30 milliárd euróval kapnak a régiók kevesebbet. Semmi sem indokolja ezt a csökkentést, amelynek súlyos kihatásai lesznek a régiók fejlődésére. És a 77-es pontja a tanácsi határozatoknak megemlíti hogy a makrogazdasági feltételrendszert kell érvényesíteni. És a három oldalú tárgyalások során a tanácssal szemben még következetesen képviseltük az ellenkező álláspontot, és jelentéstevőként szeretném a makrogazdasági feltételrendszert vizsgálat alá venni. Hát meg kell nézni, hogy mi a mozgásterünk. Fölhívom a kollégák figyelmét erre a pontra, erre a kérdésre, vagyis, hogy egyfajta értelemben szeretnénk az együtt döntést felhasználva intézmény közé megállapodásra vinni ezt a kérdést. És itt a parlament a súlyát kell, hogy érvényesítse. Azért, hogy a számunkra fontos elveket be tudjuk tartatni, és hogy ne kell elfogadnunk, hogy hogy kész tények elé állítsanak bennünket. A második észrevételem lassanként a rendelet, illetve a szabályozás elcsúszik abba az irányba, hogy eltorzul a regionális politikának a célrendszere. Ezeket át kellene gondolni, mielőtt ön megérkezett volna, a regionális célú állami támogatásokról zajlott a vita, és az új javasolt rendelkezések meglehetősen negatív módon befolyásolnák a helyzetet, tehát a kohéziós politikának a kedvezményezettjei hátrányba kerülnének. És ezért nagyon következetesen oda kell figyelnünk, és lelkiismeretesen gondoskodnunk kell arról, hogy a javasolt új szabályozás ne mehessen szembe a céljainkkal, a szempontjainkkal, mert a regionális politika meg kell, hogy feleljen az ambícióinknak. A következő kérdés a következő hetek nagyon fontos tárgyalásokat tartogatnak meg, és oda kell arra figyelnünk, hogy nehogy az legyen, hogy kerül, amibe kerül, különböző engedményekre kényszerül az Európai Parlament. Tehát nem szabad azt mondanunk, hogy kerül, amibe kerül, megállapodásra van szükségünk. Nem, az Európai Parlamentnek keményen ki kell tartania. Rögzítenünk kell, hogy egy ilyen költségvetés számunkra elfogadhatatlan. Thank you. Köszönöm, Cornélia Ernst szó. Köszönöm szépen. Sok minden már elhangzott, és egy picit még fokoznám. A több éves pénzügyi tervet a tanács következtetéseiben úgy fogalmazták meg, mintha a Lisszaboni szerződés nem is létezne. Egész egyszerűen fittyet hánytak a parlamentre, mint társjogalkotóra. Minden, ami nekünk fontos volt, ezt kihagyták, ignorálták. Ezért a régiók bizottsága részéről egy világos nem szavazatot kérünk önöktől, támogassa, kérjük ezt a régiók bizottságától, támogassák önök a parlamentet abban, hogy nemmel szavazzunk. Hiszen ez törvénytelen, ez a ez a költségvetés, hiszen eleve nem szabad deficites költségvetést írni. Aztán még egy kérdés. 6 milliárd euró, hát nevetséges összeg ez az ifjúsági munkanélküliség megoldására. Voltak éppen a strukturális alapokban egy speciális ifjúsági munkanélküliségről szóló záradékra volna szükség, ennek volna értelme. Ezen felül pedig a 6 milliárdot a szociális alapból is máshonnan gerebézik össze kvázi. És ez nem egy olyan megoldás, amely elfogadható számunkra. Végezetül a makrogazdasági kondicionalitás kérdése. Keményen felléptünk ez ellen, és semmi értelme nincsennek. Egész egyszerűen voltak éppen itt a régiókat hozzák nehéz helyzetbe, és ez elfogadhatatlan számukra. Mit kell most tenni a, tenni a parlamentnek, hogyha valamilyen módon az arcát meg akarja őrizni? Nos, hát azt, hogy a prioritásokat megfogalmazza, mit követelünk a tanácstól az egész tisztelt ház. Ha nem egyezünk ebben meg, akkor a tanács továbbra is csak nevetni fog rajtunk, és kihasznál bennünket. Köszönöm, Maria. Tessék. Köszönöm szépen, és üdvözlöm az elnököt. Elnézést kérek. Gondolom, hogy már meghallgatta a különböző frakció képviselőjét, és láthatja, hogy milyen különbözőek a vélemények. de abban mindenki egyetért, hogy elfogadhatatlan a költségvetés, hiszen először az EU történetében nem nő a költségvetés. Márpedig eh, az európai eh, becsvágy megvalósításához növekedést kell elérni. Nincsen nagy bizalmam azokban az intézkedésekben, amelyeket alkalmaznak. Márpedig eh, mi történik akkor, hogyha az embernek nincs elegendő bizalma ezekben az intézkedésekben? hiszen az Európai Unió támogatásával a múltban jelentős segítséget lehetett adni a legnehezebb helyzetben lévő régióknak. Egész egyszerűen nem lehetünk elégedettek a mostani fordulattal. Nevetséges ez az összeg, hogyha megvizsgáljuk az Egyesült Királyság költségvetését, és ebben megnézzük az EU-ba befizetett összeget, illetve megnézzük, hogy aztán milyen visszafizetéseket kapnak, akkor csak kínosan nevetni tudunk. Mondjuk Madrid régiója egy olyan régió, ahol a GDP nem megfelelő mutatószám. A Madrid régióban például az ifjúsági munkanélküliség roppant magas, és éppen ezért hiába magas a GDP, valami olyan rendszert kell kialakítani, amely képes a gazdaság nehéz és súlyos helyzetére választ adni. Köszönöm, Matuda képviselő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Vannak olyan államok, ahol a döntések központosítása a régiók kárára történt meg, különösen keleti, a keleti tagállamokban, például Romániában. Kérdezem tehát, hogy az állami szinten való döntések harmonizációját hogyan látja, és a kohéziós politika regionális szinten való alkalmazását hogyan látja, vagy másként megfogalmazva. Fontos, hogy lássuk a jelenlegi helyzetet, mit gondol, nő majd a régiók szerepe? az elkövetkező programozási időszakban? És hogyha igen, hogyan látja ezt a fej, helyzetet, a fejleményt, és hogyan tudnánk ebben önöket is támogatni? Jan Olbricht. Másként értelmezzük az önök szándékait, hiszen azt hallottam, hogy arra tesz nekünk javaslatot, hogy akadályozzuk meg a megállapodást. Én nem így értettem önt. Én úgy értettem önt, hogy arról beszélt, hogy a közös célokért akarunk küzdeni, flexibilitás céljáért például. Így értettem az ön célját, tehát kérem, hogy tisztázza, hogy most hogyan látja a kérdést, hogyan gondolkozik erről. Nem akarnám úgy elhagyni ezt az üléstermet, hogy azt gondoljam, hogy a régiók bizottsága csak azért jön ide, hogy a, leg, hogy a parlamenten belüli legszélsőségesebb vélemény mellett törjön láncsát. És kérem a deficit problémájáról is beszéljen, illetve ne feledkezünk meg róla, hiszen itt két elemből ez áll. Létezik a 2013-as deficit, illetve egy luktátunk a költségvetésben, másrészt pedig a kötele, kifizetési kötelezettségek és a kifizetések közötti különbségről van szó. De ne felejtsük el, hogy a kifizetések 7 évre, a kifizetési kötelezettségek meg 10 évre vonatkoznak. És ilyen módon a, a kötelezettségek és a kifizetések közötti különbséget három év alatt ki lehet majd egészíteni, ki lehet tölteni. Meg lehet hogy érdemes volna az Európai Unió költségvetési politikáját hosszú távon átalakítani, ennek eljött az ideje, de ezt csak lépésről lépésre lehet megtenni. Nem tudom, egyetért velem ebben? És még egy észrevétel. A trialóguson val- való tárgyalás során volt egy elem a városi térségek eh, területén való delegáció kérdése merült föl. Nos, ezt a, ezt a tanács és a regionális hatóságok is ellenőrizt, ellenezték jelesül azt, tehát, hogy a jogkört eh, delegálják a városok számára. Én remélem, hogy ez sikerül majd az ön segítségével megoldani ezt a problémát, hiszen mi a parlament a jogkörök delegációjáért küzd, ám a tanács ellenzi ezt, és ez önöket is érinti ez a probléma. Mr. Köszönöm szépen, és Ugyász úr a szó utolsóként. Köszönöm, elnök asszony. Őszintén szólva, el vagyok képedve, hogy a régiók bizottságának az elnöke a költségvetéssel kapcsolatban ilyen álláspontot hangoztatott, mert régebben ugye vál, vál mellett küzdöttünk. A régiók bizottsága, illetve a régiókkal foglalkozó szakbizottsága a parlamentnek a szabályok korszerűsítése mellett volt korábban. Tehát ezért rendkívül meglepő számomra az ön álláspontja, mert úgy tűnik, hogy ön egy nemleges szavazást hangoztat, illetve a liberális frakció álláspontjával azonosul. Tehát ez egy konzervatív költségvetés, és a legkülső régiók, illetve általános helyzetű régióknak a helyzetét nem javítja. Egy egyszerű kérdést szeretnék önnek feltenni. A régiók bizottsága hogyan vélekedik a szigetek helyzetéről, illetve hogy hogyan lehetne javítani a helyzetüket. Ön a tanács költségvetési javaslata mellett tört láncsát, hogyan látja a költségvetés hatását ezekre a szigetekre? Elnök, megadom a szót önnek. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Igen, Először is köszönöm szépen mindenkinek az elmondott véleményeket, mert a vita nyomán lehetőségem lesz majd tisztázni néhány kérdést, amely úgy látom, hogy nem kellően világos még másodszor leszögezem, hogy 18 éve vagyok tagja a régiók bizottságának, tehát nagyon szorosan ehhez az intézményhez tartozom. És talán pont a 18 év miatt kiismertem az intézménynek a jellegét. Tehát a régiók bizottságának nincs arra lehetősége, hogy a jogalkotásba közvetlenül belefoljon. Tehát mi véleményeket állítunk össze, önök elé terjesztjük, és önök ezeket értékelik, és vagy támogatják, vagy elutasítják őket. Az esetek nagy többségében sikerrel dolgozunk együtt, és a régiók bizottsága a parlament elé hoz olyan elképzeléseket, amelyek támogatást nyernek. Néha azonban azt is látnunk kell, hogy reálisan kell kezelni a helyzetünket és a lehetőségeinkkel, jól kell gazdálkodnunk. Nem emlékszem, hogy bármikor valaha azt mondtam volna, hogy bá, illetve, hogy itt a helyzetképenben én azt mondtam volna, hogy a tanács által javasolt költségvetési tervezet a támogatásunkat élvezi, vagy hogy pozitívan értékeljük. Tehát szeretném világossá tenni az álláspontunkat. Nem használtam a pozitív szót, nem védtem a költségvetést, éppen ellenkezőleg gondolom. Tehát ez egy olyan költségvetés, amely számos ponton megkurtítja a forrásokat, és szeretném hangsúlyozni, hogy hogyha Idiroen asszonyt jól értjük, akkor a parlament és a régiók bizottsága álláspontja nagyon közel áll egymáshoz. A makragazdasági feltételrendszer ügyében teljesen egyetértek önökkel. A rugalmasság ügyében szintén. A nemzeti teljesítmény tartalék kapcsán pedig ezt a tanács által javasolt módon nem tudjuk mi sem támogatni. Aztán egy másik terület, ahol szintén egyetértünk a parlamenttel, és ezzel én elégedett vagyok személy szerint, mert végül is kialakul egy olyan munkamegosztás, egyrészt a régiók bizottsága nevében én jelenítem meg az álláspontunkat, és szerencse, hogy az Európai Parlament álláspontjával ez egyezik. El szoktam mondani, hogy a régiók bizottsága nagyon szívesen belefolyik az aktuális ügyek alakulásába, és a régiók bizottságát képviselve én csak hangsúlyozni tudom, hogy az Európai Parlamenttel egyetértünk ezekben az ügyekben. Tehát a költségvetést mi nem pozitívan látjuk, nem tudjuk pozitívan értékelni egyetlen elemét sem. Tehát az egyetlen pozitívum, hogy a parlament álláspontjához nagyon közel állunk a legfontosabb kérdésekben. Tehát akkor, amikor a költségvetés kapcsán módosításokat javasolunk, illetve kritériumokat, szempontokat, akkor nagyon közeli a két intézménynek az álláspontja. Amit elmondtam ténylegesen, és ezt nem is cáfolom, hogy erőfeszítéseket kell annak érdekében tenni, hogy a költségvetés az nem maradjon pusztán papíron, nem maradjon írott malaszt. Tehát nem valósulhat meg úgy, ahogyan a tanács javasolja, éppen ellenkezőleg. Tehát szeretnék rámutatni, hogy én valójában azt mondtam, hogy a költségvetés nem tette meg az elvárt utat, az elvárt erőfeszítést. Most kezdődik igazán a költségvetés igazi kidolgozása, mert most folyik bele a parlament, a bizottság, és aztán a tanács már kimondta a maga véleményét, most a parlament jön. Erre utaltam az expozémban. Tehát most kezd konkrét alakot ölteni a költségvetés, és ezért is hívom fel arra a figyelmüket, hogy ne veszélyeztessük a kilátásainkat. A munkánk sikerét az európai régiók, az európai polgárok a növekedés eszközét kapják az európai költségvetésben, hiszen itt hosszú időről, 7 éves keretről van szó. Tehát én azt mondom, hogy nehogy elfogadjuk ezt a költségvetést, tárgyaljunk, törekedjünk az elérhető legjobb eredményre. Mutassa meg az erejét a parlament, hogy a költségvetés olyan legyen, amilyet igényelnek Európa polgárai. Mert ők érzik a válságnak a hatását. Hát, mi tűz közelben vagyunk, ők távol vannak a tűztől, tehát ezt az intézményeknek komolyan kell venniük, valamint mindenkinek, aki köz, közhivatalban dolgozik. Tehát Európa polgárai fáznak, nem jól érzik magukat. És arra van szükség, hogy önök itt a tűz közelben hangot adjanak a szempontjaiknak. És a parlament tárgyaló erejét hasznosítsák. Érjék el a végcélt, ami Európa növekedése, és az ezt szolgáló eszközök megteremtése. Elmondtam ezerszer, írásba is adtam, és önök is tudják, hogy ez így van tudják, hogy ha nem mondtam el ezerszer, akkor egyszer sem mondtam el. Tehát abszolút ellentmondás lenne az, hogyha a 2014-től 20-ig tartó költségvetés nem szolgálná a növekedést. Az Európai Unió a válságból csak növekedéssel tud kilábalni. És ehhez képest egy olyan költségvetés, ami nem hogy növekedést tartalmazna az előzőhöz képest, hanem ellenkezőleg csökken. Ez értelmetlenség, ez logikátlanság, óriási ellentmondás. És ezt én leszögeztem, többször is elmondtam. Arra van szükség, hogy amit javíthatunk, azt javítsuk. Erre kérem Önöket. És ezt most nem magánemberként, hanem a régiók bizottsága elnökeként kérem önöktől. A régiók bizottsága azt kívánja, hogy javuljon ez a költségvetés. A régiók bizottsága korábban mondta, és ezt tettekkel is igazolta, hogy valóban tovább kell fejleszteni a költségvetést. A régióknak a polgároknak egyszerűen szükségük van megfelelő forrásokra, hogy a gazdaság kilábalhasson a válságból. Hogyha nem alkalmazunk a realitásokhoz, akkor nem tudjuk elfogadni ezt a költségvetési helyzetet. Nyilvánvalóan egy kényes egyensúlyt kell teremtenünk a reális, illetve a lehetséges között. A kívánatossal összhangba kell hozni a lehetségest. Alapvetően erről a nehéz egyensúly keresésről van szó. Nehéz egyensúly, de nem lehetetlen. A régiók bizottsága nevében annyit mondhatok, hogy nekünk nem tetszik, hölgyeim és uraim, ez a költségvetés. Tehát tisztelt parlamenti képviselők, urak és hölgyek, javítsák ezt a jelenlegi költségvetési javaslatot. Csak kerüljük el azt a helyzetet, hogy valamiféleképpen költségvetés nélkül maradjunk a végén, hiszen akkor hiába dolgoztunk, hiába volt az erőfeszítésünk, hogy megtaláljuk a válságból kivezető utat. Nyilvánvalóan a régiókat ez büntetné az amúgy is kialakult makrogazdasági nehézségeiken felül. És ezért is kérjük, követeljük a rugalmasságot a régiók bizottsága részéről elutasítjuk azt, hogy negatív eszközt hozzunk létre, ami egyenesen végzetes lenne a fejlődés szempontjából, a polgárunk jóléte szempontjából. És hogy ezt néven nevezzem, itt a makrogazdasági feltételrendszerről van szó. Azon gondolkodunk, hogy pozitíve vagy sem, hogy új ellenőrző mechanizmusokat építenének ki. Erre az egészre nincsen szükség. Van Nistelrooy úrnak annyit mondhatok, hogy rendkívül megbonyolítanánk a helyzetképet ezzel a sokféle új szabályjal, eszközzel, így végül is a céljaink értelmüket vesztenék. Például az ellenőrző mechanizmusok feleslegesek, mert a 2020-as stratégiát már is figyelemmel követjük. Tehát amit eddig nem hoztunk létre, azt felesleges is most már megteremteni, kivéve, hogyha az eddigiekben hasznosnak bizonyult. Úgyhogy úgy tenném fel a kérdést, a régiók bizottsága minek alapján alakította ki az álláspontját, annak alapján, hogy belső vitákat tartottunk, és ez folytatódik is a régiók bizottságának álláspontját jöttem megvédeni önök előtt. Mi mást képviselhetnék én a régiók bizottságának az elnökeként? Az Európai Unió régióinak a szavát szeretném önökhöz eljuttatni. Tehát egy olyan intézményt képviselek és védek, amely mással sem foglalkozik, mint a szomszédsági politikának a megvalósításával, a régiók fejlesztésével. Nehogy félreértsenek, nehogy azt mondja valaki, hogy én leszögeztem, hogy nem foglalkozunk a szomszédsági politikával, éppen ellenkezőleg. Azonak át a képviselt régi intézményeknek az álláspontját meg kell védeni, és abszurd lenne azt mondani, hogy mind egy azon térségért küzdünk válvetve. A polgármesterek a maguk területét képviselik és védik, mi pedig a magunk térségét védjük. Spanyolországban az autonóm tartományoknak az érdekeit is meg kell jeleníteni, ezt mi nem régiónak nevezzük, és a polgárok érdekeit valakinek képviselnie kell, ott, ahol nincsenek egyéb képviselő intézmények, illetve mechanizmusok. A területeinknek a fejlesztése a fő szempont össze kell hangolni a szakpolitikákat, el kell kerülni a párhuzamosságokat, és hogyha a vita során ilyen szempontok merülnek fel, nagyon szívesen megfontolás tárgyává teszem őket. És erről szól a munkánk, ennek az eszközeit eh, kérjük, és korlátozott eh, az időm, látnunk kell, hogy melyek a legfontosabb szempontok. Tehát a figyelmünk középpontjában a polgárok állnak. A makrogazdasági feltételrendszer az nem fog mindenkit érinteni, viszont a munkahelyteremtés, a szegénység felszámolása, a kirekesztés megszüntetése, az mindenkit érint. Az éghajlatváltozás kezelése szintjén, szintén mindenkit érint, mert ennek általános hatása van. És nem szabad az eddigi eredményeket sem kiönteni a fürdővízzel, mert az értelmetlen lenne. Tehát a régiók bizottsága a térségek jólétén munkálkodik, mert a polgármesterek szintén megállapodtak abban, hogy együtt működnek a régiók fejlődése érdekében. Tehát az éghajlatváltozásra is fel kell venni a harcot. Energiahatékonyságot kell növelni, és a szakpolitikákat úgy kell végrehajtani, hogy a polgárok szempontjainak eleget tudjunk tenni. Mert önök is tudják, a polgármesterek megállapodása az, ami számunkra az alapvető eszköz. Tehát ez az alapja az együttműködésünknek, és ennek alapján járunk el igyekszünk kezelni azokat a feladatokat, amelyeket az energia mm, pazarló felhasználása, illetve az éghajlatváltozás okoz. Tehát, hogyha ez nem kapunk eszközöket, akkor ezzel megtagadjuk a e, célkitűzéseket. A fiatalok munkanélkülisége 6 millió embert érint, és az erre szánt összeg nevetséges. 6 millió embernek a sorsáról van szó. Ez a pénz, de itt kell küzdenünk ezért a célért. Hogyha ennyivel szeretnénk a 6 millió munkanélküli fiatal szemét kiszúrni ilyen nevetséges összeggel, akkor megsértjük őket. És ebben kell szövetségesé válnunk. Tehát olyan szakpolitikákat kell javasolnunk, amelyek a polgár közelbe hozzák a jólétet. Tehát olyan regionális fejlesztést kell folytatnunk, amely a makrogazdasági jólétet fokozza, és itt van nekünk szerepünk. Tegnap tartottuk az éves közgyűlésünket az önkormányzatok részvételével a földközi tengeri régió észak és déli területeit képviselő, és a partnerség volt a jelszavunk. ugyanúgy, mint a kelet-európai szomszédsági politika keretében. Az euroszkeptikus hozzáállás ügyében, hölgyeim és uraim, annyit szeretnék elmondani, hogy ez egy rendkívül aggasztó jelenség, ugyanakkor elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen, mondom, mert ciklikusan vissza, visszatér az euroszkepszis. 1986-ban Spanyolországban hasonló volt a helyzet. Történelmi, kulturális és egyéb okok miatt nálunk úgy alakult a helyzet, hogy diktatúra volt, 86 előtt nem volt demokrácia, akkor értek meg a feltételek, hogy beléphettünk az Európai Unióba mivel én 1986-ig nem lehettem uniós állampolgár, sokszor hallottam gyermekkoromban, hogy euroszkepszis uralkodik, szkeptikusak az emberek Európával szemben, és nyilván amikor válság van, akkor mélyül ez a szkepszis. Ciklikusan visszatér újra, felüti a fejét. az aggályokat osztom, és mindenkinek vannak különböző aggodalmai Európa eh, irányával fejlődésével kapcsolatban. És amikor azt mondom, hogy valamennyien táplálunk hasonló hm, nézeteket, aggályokat, akkor itt a, az intézményektől egészen a legkisebb önkormányzatokon át a nagy tagállamokig mindenkire gondolok. Tehát ezért kell ezért kell hatékonyabban felhasználni a forrásainkat, és a javasolt költségvetés az egy nagyon nehezen támogatható költségvetés. De pont ezért ragaszkodom ahhoz, és már nem tartom fel önöket tovább, hogy tegyenek erőfeszítést, és mi mindig abba az irányba fogunk haladni, amit önök javasolnak. Persze hatékonyabban kell ezeket az alapokat elkölteni, és Tudom, hogy 30 milliárddal megrövidítették a költségvetést, de azt jobban kéne elkölteni, és itt beismerem a saját hibáimat is. Önöknek az a feladat, hogy követeljék, hogy mi úgy irányítsuk a dolgokat, hogy hatékonyabban költsük el a rendelkezésre álló eszközöket. Igaz, hogy rengeteg öröm, örömöt tapasztaltunk, és most a könnyek ideje jött el, ezért gondolkodnunk is kell, és meg kell próbálni kiigazítani azt, amit rosszul végeztünk. Hübner asszony, most én befejezem az előadásomat, hiszen e, fiatalokról és munkanélküliségről beszélünk, valamint a makrogazdasági feltételekről, amikről mindenki elmondta magáét. A régiók szerepe és az utolsó kérdés az volt, hogy vajon a e, régiók szerepe fokozódik-e a következő években. Ez a mi célunk, ez az elképzelésünk, és a Lisszaboni szerződés e, szintén megerősített minket ebben a szubszidiaritás elemével. Egészen addig ez nem állt rendelkezésre. Lehet, hogy ez egy kicsi ösztönzés, de mindenki számára jelentős. Mi a régiók bizottságában nagyobb szerepe vettünk részt a döntéshozatalban, és nagyobb elkötelezettséget ez jelentés számunkra, amikor szakpolitikát alakítunk ki. Ennyit akartam elmondani. Szeretném megköszönni az elnök asszony türelmét, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és felszólalt a régiók szakbizottságban. Köszönjük, hogy ennyire nyílt és őszinte volt, és elmondta a véleményét, amelyet a régiók bizottsága tart fent, valamint az ön saját tapasztalatából is ered, hogy megérti felelősségét, amit osztunk önnel, de Biztosítatjuk is önt, hogy itt a parlamentben minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy kialakuljon a költségvetés, és jó legyen az, amely eh, megsegíti Európát, annak eh, régióit és helyi közösségeit a növekedésben. Ez nem lesz könnyű. Egyensúlyt találni a jobb költségvetés és a költségvetés tények között,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 Kedves kollégák, következő napi rendi pontunkra térünk rá. A szociális lakhatás kérdés az Európai Unióban. Véleménytervezetet készített Karonna úr, és meg is adnám neki a szót azonnal. Karona órát, mert az egy pillanat előbb még láttam, itt is van. Öné a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A szociális lakáshoz jutásról szóló vita rendkívül fontos. Ahogy önök is tudják, a szociális lakhatás joga jelentősen segíti azon célok elő, el, elérését, amelyet az Európa 2020-as stratégia is tartalmaz a növekedési tekintetben, és a régiók vonz, vonzása tekintetében is, valamint a szegénység felszámolása a szociális integráció kérdésében is. A az energiabizonytalanság felsz és klímaváltozás hatásának felszámolása tekintetében is fontosá válik, és mivel a tagállamoktól azt várják, hogy lakhatáshoz való jogot, jogot garantáljon, a téma valóban nagyon fontosá válik. Az EU állampolgárai részére a lakhatáshoz való hozzájutás különösen nehézé vált az elmúlt időkben. 2010-ben az Európa lakosságának 5,7%-ának nem volt lakhelye, 17%-nál is többnek pedig nem megfelelő lakóhely jutott, amely túlságosan zsúfolt volt. Ezek csak becsült értékek és eléggé konzervatív becslések. Nagyon sokan nem igazán tudják kifizetni a havi lakbérüket sem, tehát hatalmas nehézségekről van itt szó, akkor, amikor megfelelő lakhatást kellene biztosítani mindenki számára. Ez a kérdés robbanásszerűen romlott a gazdasági válság követően. Az az elképzelés, hogy elősegítsünk egy olyan európai intézkedést, amely bármely segítséget lehetővé tesz a strukturális alapokból. A lakhatási követelmények az egyes tagállamokban és tagállamokon belül, belül is eltérőek lehetnek. ez a helyzet Nyugat, Nyugat-Európában. Van egy olyan, amely különbözhet a kelet-európaitól, és jelentős különbséget találunk a városi és vidéki területek között. Ennek fényében alapvető fontosságú az, hogy egységes keretet alakítsunk ki, amely szám, mindenki számára egyformán vonatkozik. Ennek a véleménynek az a célja, hogy elősegítse olyan lakóhelyek építését, amely teljes körülön felhasználja a strukturális alapokat 2014 és 20 között a bizottság javaslatának megfelelően, és különösen a a fűtés, korszerűsítés, megújuló energiaforrások felhasználásának felhasználásában, a szociális kirekesztés fel, felszámolásában és fenntartható módszerek kialakításában. Ezekben a kérdésekben biztosítani akarjuk, hogy a jövőben mindenki számára lehetővé tegyenek olyan beruházási programokat, amelyek jobban integrálják a érintett alapokat és fenntartható lakhatást biztosítanak a hátrányos területeken, hogy a szociális kirekesztettséget megelőzhessék, és a szociális kohéziót elősegítsék egyidejűleg. olyan beruházásokról van szó, amelyben a szociális lakhatást szélesebb körű szakpolitikai tekintetben figye, szakpolitikák soroz, so, sorozatában kezelik, amely ugye a munkavállalás is elősegíti, valamint a kisvállalkozások helyzetét. Különösen fontos terület ez. Választ kell adni egy szociális szükséghelyzetre, és egyidejűleg alapvető fontosságú kérdés ez akkor, hogyha a kohéziót szeretnénk elősegíteni, és növekedést, munkahelyteremtést szeretnénk elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy az elnök. Most pedig az árnyék elő, előadó következik. Joachim nincs itt, Karim következik. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni Salvador kollégámnak, Karona úrnak az elvégzett munkát. Árnyék előadóként a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről, de ugyanakkor a foglalkoztatási oldalról előadó vagyok ebben a témában, tehát szeretném elmondani, hogy a szociális lakásviszonyok javítása azt szolgálná, hogy kilábalhassunk a válságból, és a 2020-as célokat is elérjük. Tehát a gazdaság pozitív fejlődését szolgálja az, hogyha a termelővállalatok nem költöznek át más régiókba, és makrogazdasági stabilitást kell biztosítanunk. Az európai szemeszter során az Európai Bizottság olyan makrogazdasági prognózist adott, ami egy újabb ingatlan buborékkal számol, és a szociális lakásépítés szerintük egy ilyen buborék. Ugyanakkor az éghajlatváltozás elleni harcot akkor tudjuk sikerre vinni, hogyha a minőségű energiahatékony épületek terjednek el, hogyha megújuló energiaforrásokat biztosítunk a lakások esetében, így tudjuk elérni a célokat. Az éghajlatváltozás, a 2020-as célkitűzések azt követelik, hogy ezeket a tevékenységeket folytassuk. Így tudjuk 2050-re a kitűzött célok szerint csökkenteni az üvegházhatást okozó gázoknak a kibocsátását. Tehát én szeretném támogatni ezt a megközelítést, és több szintű integrált módszerre van szükség a kohéziós politika keretében. Arra emlékeztetnék, hogy az Európai Uniónak rendelkezésre állnak azok az eszközök, amelyek a több éves költségvetés megfelelő forrásaival lehetővé teszik a megvalósítást, és a szociális lakásépítésnek az a célja, hogy hatást érjünk el, hogy komoly beruházásokra kerülhessen itt sor. És utolsóképpen egy számomra környezetvédőként fontos szempontot szeretnék megemlíteni. a városoknak a feldúzzadása egy negatív jelenség, és a kirekesztésnek a meleg ágya egyes külvárosi területek, illetve lerobbant városrészek fokozzák a kirekesztettséget. Tehát a következő programozási időszakra az Európai Bizottság a szociális lakásépítés keretében egy olyan javaslatot tesz elénk, amely ennek a helyzetnek a kezelését segíti. Tehát előadóként én ezt támogatom, és szeretném, hogyha ez a vélemény támogatásra leelne a parlament részéről, és egy igazságos lakáshelyzet alakulhatna ki. Ez a válságból való kilábalást is elősegíti, mégpedig ez egy sürgős feladat. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Olzsik Vlaszák következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. Valóban a lakhatás nagyon érzékeny kérdés. Az a nagyszerű, hogy most napirendre tűztük ezt a nagyon fontos kérdést. Másfelől azonban fel kell ismernünk, hogy a lakhatás nemzeti kormányok és szociális politikák kompetenciája, ezért egyetértek az előttem szólóval abban, hogy meg kell oldani. a lehető legalacsonyabb szinten még pedig. Ezért szerintem nem megfelelő az, hogyha egy különleges európai központot hozunk létre, amely a lakhatás megfigyelésével foglalkozik, ezzel csak új bürokráciát teremtünk és csak olyan információt tudna nyújtani, amely már amúgy is rendelkezésre áll a nemzeti kormányok hatáskörében, ami az energiahiány elleni harcot illeti egyes emberek számára nem vagyok biztos abban, hogy befolyásolni kéne az energiaárakat egyes területeken, egyes lakhatá- lakossági csoportok esetében. Köszönöm szépen, Jan Albrecht. Köszönöm, elnök asszony, rövid megjegyzésem van a, a szövegbe, szakbizottsági szövegekbe be kéne illeszteni azokat a problémákat, amelyek akkor támadnak, amikor nem tudjuk a, um, szociális lakhatás hatáskörét pontosan definiálni, hiszen teljesen egyér, különféle definíciókat hoznak a különféle tagállamok. Ott van a holland eset híres példája, az állami támogatás probléma, problémája, és különböző tagállamok azt gondolhatják, hogy a szociális lakhatással, a szociális problémákat akarjuk felszámolni, vagy a szegényeket segítjük, de a szociális lakhatás a szervezetekről, a tulajdonosokról is szól, és ez különböző például Lengyelországban, ezért gondolom én, hogy egyfelől szociális problémáról van szó, másfelől, amikor szociális lakhatásról beszélünk, akkor hatáskörről kéne beszélnünk, sokkal inkább, mint definícióról, mert akkor külön egészen más dolgokról kéne beszélnünk. Köszönöm, hogy az elnök. Karonó szeretne végső összefoglalót tenni? Köszönöm. Köszönöm szépen, egészen röviden. Egyetértek minden eddig elmondottal, különösen a legutolsóval, amelyet Olbricht úr bocsátott rendelkezésünkre. Valóban nagyon fontos az, hogy egységes, homogén definíciót találjunk, hiszen jelentős különbségek vannak a tagállamok között. Az olasz helyzet egészen más, mint a francia vagy a lengyel. lengyel. Ez a, az alapvető kérdés az, hogy a lehető legszélesebb definíciót találjuk meg. Várom a módosításokat, és szerintem nagyon egy, egy, egységes ez egyetértés. Köszönöm szépen, hogyha nincs több megjegyzés, akkor azt javaslom, hogy a módosítások határideje február 22 déli 12 óra legyen, van még tehát néhány napunk a módosítások megírására, e, ennél több döntés most nem kell meghozunk. Köszönöm szépen Karan úrnak a munkáját. Három órakor találkozunk délután. Gájer úr elhalasztotta a saját jelentését, így az Európai Segélyalap kérésével fogjuk kezdeni a vitát. Köszönöm szépen.